kezdjük el az ülést, rossz szokásokat veszünk fel, ugye hát elvileg 9 órától kellene, hogy dolgozzunk, de tudjuk, hogy nehéz időszakot élünk meg a trilógusok és az egyeztetések között az előadók nagyon elfoglaltak. Lewandowski biztos úr hamarosan érkezik, hadd javasoljam, hogy kezdjük el a munkánkat. Első pont napirend elfogadása önök előtt van a napi rend tervezett néhány apró módosítást javaslok. Godmanis előadó úrral egyetértve a 13-as, 14-es pontot töröljük a napirendből, még nem érett meg a dolog. Az ötös pont nagyon fontos. Rögtön az elnök bejelentései után Lewandowski biztos jelenlétében foglalkozunk vele én és az előadók is úgy kívánták, hogy Lewandowski biztos jöjjön el, és a budget review-t maga ismertesse. Ezt már a plenárison, a legutóbbi plenárison röviden megtette, de jó lenne, hogyha néhány pontosítással szolgálna, és a költségvetési szakbizottság tagjainak kérdéseire válaszolna a dolgok jelenlegi állása alapján. Természetesen a dokumentum a 2011-es költségvetési tárgyalás vonatkozásában is érdekes lehet. Ami a 2011-es költségvetést illeti magunk között a négyes pontban vitát tartanánk erről. Ma délután három és négy között zárt ülésen foglalkozunk ezzel azoknak mondom, akik megtisztelnek bennünket kitüntető figyelmükkel, hogy ma délután 3 és 4 között zárt ülést tartunk. A 26-os és 27-es pontok, amelyek a parlament költségvetésével és az épületpolitikával kapcsolatosak, 1630 17 óráig együtt kerülnek megtárgyalásra a főtitkár jelenlétében. Kérem, foglaljon helyet, jó reggelt kívánok! Éppen most fogadjuk el a napi rendet, a 26-os, 27-es pontot 16.30-tól 17 óráig. Klaus Welle úr főtitkár jelenlétében egy fél órában tárgyaljuk. A bizottság most tájékoztatott, hogy egy sürgős átcsoportosítási kérelem is lenne 53-as sorszámmal a pakisztáni árvíz áldozatainak megsegítése céljából. Ezt az átcsoportosítás tervezetet megkaptuk, és az előadókkal megbeszéljük, hogy bocsánat, nem 53-as, hanem 54-es számot viseli ez, hogy erről is tudunk-e döntést hozni, vitát folytatni. Végül pedig a napirenden szerepel még egy pont, Reimer Bölge éppen most jött be, hát minden nagyon flottul zajlik. Az ITER-rel és a Lisszaboni csomaggal kapcsolatos pont ez ma délután 15 órakor Szidónia és Helga beszámol ezekről a tárgyalásokról, és Reimer Bőge elmondja, hogy hol tartunk az egész csomag vonatkozásában, a Lisszaboni jogszabályalkotási csomag és az ITER kérdésében. Hát akkor elmondtam a közleményeimet, a Kobo News-ban szerepel, hogy milyen nyelveken van tolmácsolás, webstreaming működik, pedig nem látom itt a piros fényeket. A hármas, tehát kettes, hármas pont nála közös missziók szerepelnek, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal Horvátországba látogatunk. Hát most nem szeretnék visszatérni. Görán, tessék! Lenne egy rövid észrevételem a horvátországi közös delegációval kapcsolatban. A, a beszámoló tele van Költségvetési Ellenőrzési Bizottsági negatív véleményekkel. Ez egy közös delegáció volt, úgyhogy szeretném, hogyha titkárság elolvasná jelentést, mert egy csomó pozitív fejlemény is történt Horvátországban, a strukturális alapok vonatkozásában, stb. stb. Úgyhogy szerintem ennek is szerepelnie kellene a beszámolóban, hogy az beszámoló kényensúlyozott legyen. Köszönöm szépen, kedves kollega, nekem is ez volt a személyes benyomásom, és a Kobu News-ban szereplőkkel ellentétben nem ö, osztjuk ki pillanatnyilag ezt a beszámolót, szeretnénk a szöveget kiegészíteni, oly módon, hogy a közreadott ö, beszámoló az ön által említett aspektusokat is tartalmazza, tükrözze. Köszönöm szépen. Harmadik pont az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Nincs ilyen, úgyhogy ezzel végeztünk. És következik az ötödik pont, a költségvetés felülvizsgálata Budget Review. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves volt képviselőtársunk hogy vállalta, hogy egy ilyen sűrű időszakban átjön, és röviden eszmét cserél velünk a budget review-ról. Ön már ennek a dokumentumnak a lényegét a plenárison ismertette. Nyilvános ez a dokumentum, írásbeli formában is meg tudtunk vele ismerkedni. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a szellemét, a fő újításokat, fő irányokat ismertetném most szóban is, hogy a kollégák tudjanak reagálni, kérdéseket tudjanak feltenni, és mi az egész költségvetési szakbizottság részéről pontosabban értsük, hogy ezek a e, javaslatok miként tudják majd megalapozni a jelenlegi tárgyalásokat a következő évi költségvetésről, illetve az előkészítő munkákat a 2014-2020-as e, e, pénzügyi perspektíváról. Tisztelt biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok alkalmunk volt ebben a hónapban találkozni és eszmét cserélni. Ma erőfeszítést teszünk a budget review elválasztására, a jövőről szóló kommunikáció elválasztására a jelenleg folyó 2011-es költségvetési tárgyalástól, ami most ugye kritikus fázisban van, mindenki tudja, hogy a parlament szeretné a kettőt összekapcsolni. De most ma nem az éves költségvetésről beszélünk, hanem a budget review-ról. A bizottság egyértelmű mandátumot kapott, a, a review-t meg kell kezdeni, a, az angol uh, rebate, a brit rebate is ide tartozik. A parlament nagyon erőteljesen részt vett ebben a folyamatban. Lamassur elnök úr kezdte meg a bevételi oldal tárgyalásának a felvetését. Nagyon sok reakció érkezett Európából. Nagyon különleges helyzetben vagyunk ma. Szerintem korábban a Lisszaboni szerződésből eredő új feladatok és új kihívások, amelyekre közös választ kell adni, nem pedig külön tagállami válaszokat, hanem közös választ, jelentenek új helyzetet egyfelől, másfelől pedig a megtakarítása, a megszorítású politikája. Sose volt ilyen erőteljes a feszültség eddig, és ennek nyilván kihatása lesz a fejleményekre a, a CAP, a kohézió tervezetekre, És nyilván a kibővítésre is gondolni kell, erről is tárgyalunk a bizottság testületében Horvátország tagfelvételére, de hát nem csak Horvátországra gondolunk persze. Szóval nagyon különleges a jelenlegi helyzet. költségvetési felülvizsgálat fő részét az képezi, hogy a költségvetési alapelveket hogy lehet az új környezethez alakítani, másrészt a tanulságokról is szól ez. A Lisszaboni jogszabály csomag tárgyalásának tanulsága az, hogy nagyon fontos a tervezhetőség a költségvetés igénybevevői számára. És annak is megfizetjük mindig az árát, hogyha nem vagyunk elég rugalmasak, nem tudunk elég gyorsan reagálni. Ezért egy minimális szintű rugalmasságot szeretnénk megtartani. Az új fejleményeket is figyelembe szeretnénk venni, A költségvetés egyre inkább összefügg Európa gazdasági irányításával, a fizetési mérleg eszköz, meg az állandó gazdaságirányítási mechanizmus az euróövezetben mind ide tartozik. Természetesen folyik a munka mindezeken a területeken, a költségvetés egyfajta eszköztár lesz a gazdasági fegyelemre, fontos a furkosbot és a mézes madzag mechanizmus az európai költségvetésnek eszköztára ezeket is tartalmazza. Fontos az is, hogy új pénzeket be tudjunk vonni a közös költségvetésnek köszönhetően két és fél százaléka a közkedásoknak az EU költségvetés, és nem nő olyan mértékben, mint a tagállami költségvetések. Fontos az Európai Bizottság technikai munkacsoportjának munkája és illetve a pénzügyi rendelet három évenként felülvizsgálatra kerül, az innovatív finanszírozásra gondolni kell, euró kötvények, infrastruktúra kötvények, Barroso elnök erről tett bejelentést az EU helyzetéről szóló beszédében itt a parlamentben. Tehát van egy csomó új fejlemény, egy csomó tanulság, amit figyelembe kell venni, Nincs nagy rugalmasságunk a költségvetés kialakításakor. Ugye a 2020-as stratégiát figyelembe kell venni. Biztos vagyok benne, hogy ma is beszélhetünk róla, hogy mennyiben engedhetjük meg a Lisszaboni típusú felülvizsgálatot jogalap nélkül, inkább éves kiigazításokkal kell haladni ahogy most történik a kezetektől fogva nagyon nagy érdeklődést váltott ki a saját források fejezete hat jelölt van erre, természetesen egyik jelölt sem tökéletes, nagyon sok háttértanulmány készült és korábban, és egy rövid listát így készítettünk erről a hat lehetőségről. Sok fővárosból egyértelmű kérés érkezett, hogy szeretnék a közvetlen európai kontribúciót csökkenteni a nemzeti eh, államháztartás konszolidálása érdekében. Nem mindig hivatalos reagálások eh, érkeztek a fővárosokból, de nyilvánvaló, hogy eh, nyitottnak kell lennünk a bevételi oldal tekintetében is. Azok a költségvetési szakemberek, te tudják a költségvetési szakemberek, hogy most a bizottságtól semmilyen dokumentum nem szivárgott ki, hanem a bizottság tényleg első ízben önállóan fogalmazta meg a budget review dokumentumot. Nem volt ismeretes ennek a tartalma de korábban kiszivárogtatták az ennek alapját képező megállapításokat, például a kohéziós politika centralizációjával kapcsolatban. A kohéziós politika ugye Európa szegény térségeinek felzárkóztatását célozta, most viszont az európai fejlesztési politikát szolgálná a kohéziós politika, ez már más hozzáállás nyugat-európai nagy agglomerációkat is támogatná, és több szintű irányítás valósulna meg. Az európai költségvetésben a nép a mezőgazdaság által betöltött szerep is kérdés. A 80-es években több mint 80%-ot tett ki a mezőgazdaság támogatása, most 40% nyilvánvaló, hogy a globális ambícióinkat kell finanszírozni, az EKS is beindult, Az egyes fejezetbe tartozik a versenyképesség, az innováció javítása és több opciót javasoltunk, anélkül, hogy elébe mennénk a végeredménynek. A pénzügyi perspektíva időtartamára vonatkozóan is kétszer öt év középen felülvizsgálattal, a másik, hogy hogyan építjük fel a költségvetés struktúráját, hogyan alakítjuk ki a fejezeteket, a 2020-as stratégia fő céljait miként, milyen struktúrában tudjuk elérni. Tehát a budget review dokumentumot kérem, hogy a technikai melléklettel együtt olvassák. Salvador Garriga kritikájára is válaszolok itt, aki azt mondta, hogy még sose lehetett olyan költségvetésen nem volt, nem voltak számok. Hát a számok benne vannak a mellékletben. Ennyit szerettem volna bevezetőként mondani e bilaterális eszmecsere keretében. Köszönöm még egyszer a meghívást. Rendben, biztos úr, többen is kértek szót. Akkor kezdjük először is Salvador Garigával, aki úgy gondolom, hogy mind koordinátor is kíván szólni, ugye a néppárti koordinátor a, és e bizottság jelentéstevőjeként is beszél. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy most melyik címemet, vagy melyik sapkámat vegyem fel, hogy megfelelően tudjak válaszolni biztos úrnak. De tekintettel arra, hogy a biztos úr a közelmúltban járt a súrbizottságban, hogy válaszoljon számos kollega kérdéseire, nagyon érdekes volt és konstruktív volt ez az említett ülés a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatban. Tehát azt mondanám, hogy elsőként megpróbálom elkerülni, hogy összekeverjem a 2011-es költségvetési kérdéseket a majdani jövőbeli elképzelésekkel megpróbálunk azon fő kérdésekről beszélni, amelyek nem kerültek kellően tisztázásra a súr megbeszélés során. Talán biztos úrnak sikerült egy kicsit kiegészítenie azt az álláspontot, amit majd a súrbizottság további értekezletein fog tanúsítani. Kezdeném a szerkezettel. A legutóbbi értekezleten azt mondtuk, hogy a következő költségvetési előirány tervezeteknek az alapja a 2020-as stratégia lesz, illetve azok a növekedési fő irányok, amiket meghatároztunk. Ugyanakkor a számokat elemezve, amiket egyébként biztos úrtól kaptunk, azt is mondtuk Szidóniának, hogy a különböző FAR projekteket eh, is figyelembe kell venni, ugye, amelyek szerepelnek a 2011-es eh, költségvetésben, és eh, azt tapasztaltuk, hogy mindössze 40 43%-a a közösségi költségvetésnek kapcsolódik a 2020-os stratégiához. E, tovább kell lépni, és az Európai Bizottságnak jobban meg kell magyaráznia, hogy véleménye szerint mi lenne az ideális struktúrája a költségvetési tervezeteknek, amelyek egyszerűbb lenne, több céllal, és jobban lefedné mindazt, ami jelenleg a 2020-as stratégiában szerepel. Továbbá, biztos úr, után elemeztük a mellékleteket és a magát a költségvetési tervezetet, amit egyébként mélységében elvégeztünk, azt tapasztalhattuk, hogy nagyon kevés az információ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos információkról és holott ez nagyon fontos, hogyha javítani akarjuk az elkövetkezendő években a költségvetés végrehajtását. Ön azt mondja, hogy a felvételi kapacitások, vagy az regionális és helyi adminisztrációk kapacitása, nagyon fontos elem lesz a tekintetben, hogy jogosultságot szerezzen valaki. Ez rendben van, de jó lenne, hogyha akkor az Európai Bizottság elmélyítené a saját álláspontját. Továbbá másik kérdés, ami ugyancsak foglalkoztatott bennünket, és amire ki szeretnék térni itt a Költségvetési Bizottságban, ez az, hogy mit szeretnénk elérni a költségvetési tervezettel. A 2020-as stratégia az egy Lisszaboni stratégia, egy beleépített költségvetéssel meg lesznek-e vajon a megfelelő mechanizmusok, amik ehhez szükségesek. Az egyetlen olyan eszköz, ami még a kezében lesz biztosként, hogy biztosítsa a nemzeti reform terveknek a követését, ez a, az európai költségvetési értékelés lesz, amit majd a bizottság fog elvégezni valamikor. Ez rendkívül fontos, mert hogyha nincs kötelező nyomonkövetés, kötelező jóváhagyás az Európai Bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy a tagállamok a nemzeti reformterveket hogyan hajtják végre, akkor a 2020-as stratégia kapacitásai mindenképpen csökkenni fognak és amikor kidolgozzuk a következő költségvetési tervet a 2020-as stratégiára építve, akkor nem szeretnénk, hogyha már induláskor fejlődési rendellenességei lennének ennek a költségvetési tervezetnek. Ezért fontos lenne, hogy biztos úr elmagyarázza nekünk jobban megértese, hogy a nemzeti reformterveket hogyan akarja beépíteni a költségvetésnek a felülvizsgálatába. Elnök, köszönöm szépen, rendkívül sokan kértek szót. Kérem, hogy összefogottan beszéljenek, mert biztos hogy nem tud itt maradni korlátlan ideig. James Celeste. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy itt van biztos úr, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy együtt dolgozzunk ezekben a kérdésekben. Amit én mondani szeretnék, az nem a tanácsülésnek a nyilatkozatával kapcsolatos, kicsit ez önkényes, egyik oldalról megyünk a másikra, de néhány dolgot szeretnék felvetni. Először is nagyon furcsának tűnik számomra, hogy van egy dokumentumban egy teljes költségvetési felülvizsgálat, míg jelenleg nincsenek megadatok a 2012-13-ra vonatkozóan. Én azt hittem, hogy ez a célja ennek, amikor ezt eldöntötték a múltban ezt még a 90-es években döntöttük el, nyilván emlékeznek. Mondtuk, hogy legyen felülvizsgálat, sosem volt ilyen, most pedig van, de csak bizonyos számokról. Ez eléggé furcsának tűnik így. Második dolog, nekem az is furcsának tűnik, hogy itt vizsgáljuk a globális jövőképet, hogyan csináljuk az allokációkat, és hogy mélyebb a elemzés kell arra, hogy hová került a pénz, milyen hatásai vannak, és ahogy a számvevőszék anyaga is mondja, hogy több éves programra van szükség, tehát ezt valódi értékelésre van szükségünk, különösen a kutatási programokról, 1300 program van a fönn a neten, ahol azt mondják, hogy nem akarnak tovább működni, mert rendkívül nehéz a működésük. Miközben nekünk meg új számokat kellene meghatároznunk. Hogyha, a másik dolog, hogyha 2020-at nézzük, nagyon nehéz látni azt, hogy hogyan tehetnénk oda számokat. Globális kontextusról van szó, minden nagyon változó, környezetben, nagyon nehéz versenyképességi problémák vannak. Valami külső dokumentum jó lenne, hogy összegezni, hogy Európa egyáltalán merre tart, és hogyan is fog ez kinézni 2020-ra. Tehát itt valamire van szükség van, hogy valahogy kívülről lássuk saját magunkat, mielőtt a számok allokációját elvégeznénk. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, kedves kollega, ezeket a rendkívül pontos és ö, célszerű kérdéseket. Ann Jensen következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy biztos úr is eljött. Én is csalódott vagyok. Nagyon érdekes anyag, és mindenképpen érdekes, figyelemre méltó melléklet. Sok ötlet van az anyagban, de továbbra is azt mondja, hogy egy lépésről lépésre megközelítést fogunk alkalmazni, és ez lesz. Hát ez nem túl ambiciózus véleményem szerint. Én nem tudom, hogy a, lehet, hogy a jelenlegi bizottság ezt elfogadhatónak tartja, de ö, mégiscsak szükséges lenne, hogy legyen valamilyen elképzelés mostantól 2014-ig, hogy mi lesz a Lisszaboni célkitűzésekkel, és hogyan tudjuk talán eh, valahogy a pénzeket átadni olyan programokról, amik működnek, áttenni olyan hely, eh, tehát ami nem működik, onnan olyan programra, ami működik. A eh, bizottság rendkívül sokat dolgozott ezen a területen. Mi lett ennek a munkának az eredménye? Mert úgy gondolom, hogy valamennyien látjuk, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy 2012-ben, 2013 ban nem lesz meg az a pénz, ami a nem lesz elköltetlen pénz a mezőgazdaság kifejezetteinél, tehát itt miért van az, hogy önök nem akarják nekünk megmutatni, hogy hogyan is néz ki egy valódi felülvizsgálat, egy valódi átalakítása jelenlegi pénzügyi tervezetnek, és hogyan néznek ki a felülvizsgálati ötletek oly módon, hogy mi a két, az elkövetkező két-három évben mi is lépni tudjunk, és ne csak itt üljünk, és ne csináljunk semmit. Valóban eh, ambícióhiányt látunk jelenlegi bizottságnál, eh, E, ez az, amit mindössze kíván a bizottság tenni költségvetési vonatkozásban, és csak a következő, és a következő bizottságra és a következő tervezetre akarnak mindent hagyni. Elnök, köszönöm. Gracias, presidente. Bueno, señor Lewandowski, ya tuvimos ocasión de debatir este documento. Köszönöm szépen, már volt alkalmam beszélni erről a dokumentumról, és úgy gondolom, hogy a következőképpen lehetne összefoglalni a dolgokat. Ez a dokumentum valóban érdekes vitákra adhat alkalmat, mert beszélünk benne a 2020-as európai politikáról, és mindez mutatja, hogy milyen fontos lesz ez a jövőre, sőt a kohéziós politikára vonatkozóan is vannak ötletek. Alapvető vitát nyitunk meg a saját forrásokról, a rugalmasságról, ami ugyancsak egy visszaköszönő kérdés ebben a szakbizottságban, és vannak benne ötletek a következő költségvetési keretről, és többek között arról is, hogy ez milyen időtartamot öleljen fel, az 5 plusz 5-ös elképzelés, a legutóbbi úgy tűnik divatos elképzelés, és aztán vannak a negatív elemei ennek a dokumentumnak, az 5 plusz 5, ez lehetne egy nagyon jó javaslat abban az esetben, hogyha a félidős felülvizsgálat valódi felvizsgálat, ami kiérdemli ezt a nevet, és aminek örülnénk, és amit szívesen látnánk ebben a dokumentumban. Nem voltam itt, amikor a korábbi pénzügyi perspektívákat letárgyalták, de amit a kollégáimtól megtudtam, az az, hogy amikor ezek elfogadásra kerültek, akkor tudták, hogy lesznek finanszírozási problémák, és ezért alakult ki ez a félidős felülvizsgálat, hogy nézzük meg félidőben, hogy mi az, ami működött, mi az, ami kevésbé, és adott esetben javítsunk azon, ami nem működik, és ezeket a politikákat amik nem annyira működnek, adott esetben jobb vallások el forrásokkal. Amit ez, mindezt ez a dok- dokumentum nem rendezi, és szeretném megtudni, hogy a bizottság hogy gondolkodik erről, hogyan fogjuk a már most meglévő finanszírozási problémákat ö, megoldani. Ez a dokumentum természetesen jó lehet a jövőbeni ö, pénzügyi perspektívák ö, esetében, de nem oldja meg a jelenlegi problémákat, hogy rét, ö, részt vegyünk a trilóguson, a különböző egyes egyeztető tárgyalásokon. Önök sokkal jobban ismerik, hogy milyen gondjaink vannak, és engem ez aggaszt, hogy ambíció hiányát látom ebben a dokumentumban. Nagyon jól tudjuk, hogy mi fog történni, és eh, nem kaphatjuk meg két évvel később ezt a dokumentumot, nem várhatunk túl sokáig, kell megoldást találnunk, és szeretném tudni, hogy a bizottság a dokumentum ellenére, ami kétségtelenül figyelemre méltó, de nem egy igazi költségvetési felővizsgálat, van -e esetleg valami más is a tarsajában? Súrján úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Csatlakozva az előttem szólókhoz én egy megjegyzést és egy kérdést szeretnék föltenni. A megjegyzésem a következő. A biztos úr azt mondta, hogy a kohéziós politikának eddig a célja az elmaradt térségek a kohéziós politika célja eddig az elmaradt térségek fölzárkóztatása volt, és harmadszor is neki megyek, tehát a kohéziós politika célja eddig az elmaradt térségek fölzárkóztatása volt, most pedig más szempontok is, városkörnyéki területek fejlesztése, hasonlók bekerülnek a célok közé. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a kohéziós politika bármennyire is a sikerágazatok közé tartozik, részben az unió bővítése miatt, a legszegényebb és a leggazdagabb régiók közti távolság soha ilyen nagy nem volt, mint mostanában. Tehát a kohéziós politika eredeti céljának a megváltoztatása az gyakorlatilag az eredeti célok feladását jelenti, ami pedig az alapelveinkkel, az uniót jellemző szolidaritással szembe megy. Nagyon jól láthatók, és az anyagban is benne van a kis célzás, finom célzás, környezeti problémáknak az idekapcsolására, hogy a környezeti, környezetet védelni kell, és a környezeti károsodások ellen uniós szinten is föl kell lépni, ez nyilvánvaló. Ez azonban nem történhet a jelenleg futó és még a feladatukat el nem látott, be nem fejezett programok terhére. A kérdésem pedig a következő, ugye Barózó elnök úr bejelentése óta hallottunk az 5 plusz 5-ös megoldásról. Először nagyon sokan csak fölkaptuk a fejünket, de aztán egyre többen vannak azok, akik látnak racionalitást ebben a megközelítésben, föltéve persze, hogyha az a bizonyos plusz a két-öt év között egy valódi felülvizsgálat lesz, nem pedig ez a pótcselekvés, amit most az úgynevezett félidős felülvizsgálat során eh, végzünk. De a kérdésem, tisztelt biztos úr, az, hogy hogyan képzelik az átmenetet a 7 éves rendszerről az 5 plusz 5 éves rendszerre, mert eh, nyilvánvaló, hogy most 14 egy lehetetlen helyzetet jelentene, és örökre választási évekhez kötni az új eh, terminus megindítását, az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a, a kivitelt. Tehát itt egy átmeneti periódusra volna szükség. Van-e erre valami elgondolás? Ez a kérdésem, is. köszönöm a figyelmet. És köszönöm biztos úrnak, hogy itt van velünk. Merci, mon cher collègue. Monsieur Portes. Köszönöm szépen, kedves kollega. Portes úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én már felszóltam a ö, költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatosan, és ö, osztom az eddig kifejezett véleményeket. De szeretnék egy megjegyzést tenni, mégpedig a következőt. Ez a dokumentum, amely érdekes elképzeléseket tartalmaz. Nos, én ezt ö, egy olyan dokumentumnak hívnám, amely gyakorlatilag a következő pénzügyi terveket érinti. Ez több, mint egy felülvizsgálat, illetve több, mint a jelenlegi pénzügyi tervek felülvizsgálatára vonatkozó elképzelések gyűjteménye. Tehát itt a következő pénzügyi tervekről kell vitáznunk, egy olyan kontextusban, amely rendkívüli megszorításokat tartalmaz, ezekkel jár együtt. Tehát, hogyha nem sikerül ezt az átmeneti felülvizsgálatot megvitatnunk, megvizsgálnunk a jelenlegi pénzügyi tervekre vonatkozóan, ez azt jelenti, hogy a jövőt is, a jövőbeli politikai döntéseket is hátrányosan érintheti ez a hiányosság. Ez a dokumentum hiányossága véleményem szerint, azaz egy olyan dokumentum ez, amely úgymond előre menekül. Ezzel ehelyett a 2012-es, 2013-as problémákat kellene kezelni ennek a dokumentumnak. Ennek pedig az a következménye, hogy ha nem foglalkozunk a 2012-es, 2013-as problémákkal komolyan, akkor világos, hogy 2014-ben csak elhalasztjuk a problémákat, amelyek a válságból erednek egy későbbi időszakra. Tehát elengedhetetlen egy költségvetés kialakítása, amely a, egy olyan költségvetés kialakítása, amely a monetáris politikák ellensúlyaként működik. A 80-as években jöttek létre a kohéziós politikák, illetve a strukturális alapok, egy dolog bizonyos, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben, a jelenlegi európai gazdasági keretben teljesen más a nézőpontunk, mint amilyen a 80-as években volt. Tehát az országaink van nagyon nagy különbségek, tapasztalatok, egyes országokban többlet van, nagyon sok országban deficit, tehát egy szakadék nyílt meg ezen országok között, és az egyre növekszik ez a szakadék. És van egy másik szakadék is a társadalmakban, a szociális egyenlőtlenségek. A 80-as, 90-es évek politikái lehetővé tették, hogy a perifériálisabb helyzetű országok, amelyeknek hátrányai voltak a fejlődésben, ezek sokkal gyorsabban tudtak növekedni, mint más országok, amelyek Európa középpontjában helyezkednek el. Nos, a pénzügyi válság egy végpontját jelzi ennek a modellnek. Ez a modell most már nem érvényes. A politika önmagában nem képes megoldani sem ennek a szakadéknak a problémáját, sem pedig nem képes a súlyos társadalmi nehézségeket leküzdeni. Ez a dokumentum tehát nem felel meg ennek a két központi problémának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga Trüppel. Herr Präsident, ich muss gestehen, dass ich... Elnök úr, be kell ismernem, hogy egyfajta hörcsök kerékben érző, lévőnek érzem magam, mert állandóan, amikor megnézem ezt a vitát, akkor elmondhatom, hogy az elmúlt években volt alkalmam arra, hogy Lewandowski úrral ezen kérdésekről beszéljek, és ő mindig azt vetette a szememre, hogy túlságosan türelmetlen vagyok. Egyes pontokban szerintem túl türelmes. 2006-ban, amikor a jelleg érvényes pénzügyi tervről szavaztunk, volt az az ígéret, hogy megtörténik majd ez a költségvetési felülvizsgálat, és nem azért, hogy ezzel elüssük az időt, hanem azért, mert meg voltunk győződve arról, hogy viszonylag gyorsan változtatnunk kell valamit, hogy politikailag és gazdaságilag sikeresebbek legyünk. Egyesek annak közül tudják, hogy a múlt héten Kínában voltam, Kína most már a szélenergiában világpiaci vezető, ez volt valaha Európa, nagyon-nagyon nagy mértékben mért, fejlődik ott a napenergia is, és gazdaságilag hatalmas problémának látom, hogyha eltengedjük a vezető szerepet az ilyen területeken a magángazdaságban, de a politikai stratégiai vezetést is az ilyen vezető gazdasági ágazatokban. Ezek nagyon nagy témái az EU 2020-as stratégiájának, és kérdés az, hogy hogyan tükröződik ez a költségvetésben, és már pedig 2012-ben és 2013-ban is, és aztán majd 2014-től kezdődően. Ez a dokumentum emiatt számomra inkább csak gondolatok gyűjteménye, és nem valódi beavatkozás gyűjtemény, hiszen akkoriban valamiről politikailag döntöttünk, és ezt nem találom a dokumentumban. A következő probléma pedig, hogy hogyan tekinti a tanács a tagállamoknál, hogy a korszellem egyre inkább kormányközibb jellegűvé válik. Ezt nem találjuk szépnek, gondolom a bizottság sem. Tehát ez egy második stratégiai kérdés, biztos úr, hogy milyen politikai következtetéseket von le ebből, és hogyan véli, hogy együtt a bizottság és a parlament hogyan tudunk erősebbek lenni a tanácssal szemben, hogy közös érdekeinket képviseljük. Köszönöm szépen, Reimer Böge következik. Köszönöm szépen. Csatlakoztatom hozzá, amit az imént Helga elmondott a Lisszaboni szerződés révén, veszélyel fenn a gyakorlati politikában, hogy visszaesünk a Lisszabon előtti időkbe. És ez egy nagyon, nagy, nagyon aggodalmat keltő fejlemény. Már a Sure szakbizottságban a biztos úrral beszéltünk erről a dokumentumról, természetesen ez a dokumentum nem az, amit mi a 2006-os nyilatkozataink alapján vártunk, többet vártunk, és másrésztről bizonyosan nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez a dokumentum számos érdekes elképzelést tartalmaz, ami a jelenlegi vitát, amit akkoriban, amit egyrésztről az egyeztetés során vezetnünk kell, másrésztről a pénzügyi tervről szóló tárgyalások során is nagyon sokat segíthetnek ezek az elképzelések. De egyetértek Helgával, hogy jó ez a, jók ezek a gondolatok, elképzelések, de végül is mi fog mindebből származni? Két kérdésem lenne a biztos úrhoz. Egyrésztről a saját források vonatkozásában, a dokumentumban a bizottság explicit módon megemlít egy sor érdekes lehetőséget, hogy további vitát ösztönözön ezzel, és a bizottság nem a teljesség igényével egy listát hozott létre, hogy saját forrásokat javasoljon, hogy a tagállami hozzájárulásokat fokozatosan csökkentse. Nos, itt a folyó tárgyalások során lehetne konkrétabb javaslatokkal előállni, és persze bemutatjuk ezt a listát, illetve ezen elképzelések so, ö, nyomán további kiegészítéseket ö, alakítunk ki, hogy milyen különböző lehetőségek lehetnek a saját források területén, és akkor kialakítjuk saját javaslatainkat. Tehát ö, kezdeményeznek, majd hiszen a bizottságnak megvan a kezdeményezési joga, hiszen ha önök ezt nem teszik, meg mások fogják megtenni. Tehát nem lehet hivatkozni a kezdeményezési jogra, hogyha valaki ezt nem használja ki megfelelően a tanácsi egyeztetés során, hogyha valaki nem áll elő ilyen javaslatokkal, akkor egy vákum keletkezik, és vagy a bizottság, vagy a parlament ö, ugrik be. Azt hiszem, hogy a bizottságnak be kellene bizonyítania, hogy joggal rendelkezik a kezdeményezési joggal, és kedvező lehetőség lenne az, hogy most ezekben a napokban konkrétabb javaslatokkal előállni, és aztán ezen dokumentumban lévő gondolatokra is visszanyúlni. A második észrevétel a futamidőre vonatkozik, hiszen három modellünk van a napirenden gyakorlatilag. A régi parlament márciusban egy saját kezdeményezésű jelentés alapján vitát kezdeményezett hogy a lehetséges meghosszabbításról beszéljünk a Lisszaboni szerződés alapján, és aztán egy öt éves futamidő legyen egy erősebb demokratikus legitimizáció érdekében. Természetesen vannak olyan viták is, melyek szerint az, ez az öt éves meghosszabbítási idő, ez megfelelő. A tanács csal talán még egyszer a tárgyalások során le kell nyerni ezt a 7 éves időtartamot, és aztán utána visszatérünk az 5 éves időszakra, illetve itt van a bizottság 5 plusz 5 javaslata, és aztán lesz egy felülvizsgálat. Tehát, hogyha erről a modellről vitázunk, amikor láttam, hogy a tagállamok, pontosan a tagállamok ilyen módon a támogatásokból részesülhetnek tíz éves időszakban, például Schleswig-Holsteinban, a régiumban, de természetesen az a probléma, hogy minél hosszabbak a futamidők, annál kevésbé leszünk rugalmasak, és a tanács azt mondja, hogy csak tíz évenként kapunk kint, nem öt évenként vagy hét évenként, de az európai költségvetés érdekében az a követelésünk, hogy az új kihívásokra, ahogyan Helga is mondta, gyorsabban tudjunk reagálni. És ezért azt hiszem, hogy biztos úr, azt hiszem, hogy a Sure szakbizottság tagjaként Juta és Salvador is megerősíthetik ezt, hogy milyen hátrányokat milyen hátrányokkal járnak ezek a különböző modellek. Tehát minél kevesebb a kifizetés, annál rövidebb legyen a futamidő, és minél rosszabb, és minél nem kielégítőbb a rugalmassági eszköz, annál rövidebb kell, hogy legyen a futamidő. És hogyha híreket hallunk, hogy egyes netto fizető országok mit tesznek oder sowas. Hatok levelével kapcsolatosan. Nos, azt hiszem, hogy az elgondolkodtat, hiszen a tíz éves idő és a felülvizsgálat, ez már meghaladott, hogyha a mostani számadatoknál maradunk a költségvetésben. Tehát így a parlament soha nem fog majd többet tenni, és azt hiszem, hogy mind a három modell továbbra is a napi renden marad, és nagyon józanul kell mérlegelnünk, hogy azok alapján, amik a tényleges számadatok, illetve lehetőségek, mit tudunk tenni, és aztán hozzuk majd meg a döntést a futam időkkel kapcsolatosan. Én ezt most tudatosan mondom, mert hogyha tagállamok blokkoló kisebbséget alkotnak a tanácsban, és azt mondják, hogy a költségvetés legyen alacsonyabb, mint ami ma van, akkor sokkal jobb, hogyha végül is azzal élünk majd együtt, amivel már most rendelkezünk. És a jelenlegi vita a kiigazítások tekintetében és felülvizsgálatok tekintetében a Lisszaboni szerződés fényében a 2011-es költségvetéssel kapcsolatosan rendkívül fontos, hiszen nem tudom, hogy hogyan fognak viselkedni egyes tagállamok, csak elképzeljük, hogy például kijön egy 0,8-as szám, egy stabilitási csomagot hozunk létre, megfelelő garanciákkal, és megfelelő márzsokkal, és aztán az Európai Beruházási Bank tevékenységeit ösztönözzük, és ez nagyon jó a közvélemény számára. Aztán itt van ez az 5 plusz 5-ös modell, ami nem lesz megfelelő, tehát kérem a bizottságot, hogy nagyon józanul elemezze ezeket a lehetőségeket, hiszen nem voltak az öt, a plusz öt éves meghosszabbítás mellett, de hogyha valaki javaslattal él, akkor a bizottság először nemet mond, hiszen az övé a kezdeményezési jog. Tehát kérem, hogy kicsit erősebben foglalkozzanak ezen különböző modellek előnyeivel, hátrányaival, kialakításával, annak tekintetbe vételével, hogy a tanácson belül a jelenlegi viták mit eredményeznek, és aztán ezt a vitát a szakbizottságban talán majd az adott időpontban tovább kell folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák, nagyon kevés időnk maradt még, még öt hozzászóló van a listámon, már eddig is sokat kérdeztünk biztos úrtól. Ha elfogadják, akkor mindenkinek adok egy percet, mert egyébként nem lesz ideje biztos úrnak válaszolni. Álvaro alelnök úr következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy perc elég lesz, mert én csak azt szeretném, arra szeretnék utalni, amit Áni Jensen kollega nő mondott, hogy mekkora felülvizsgálatot várhatunk. Mert a jövőbeni példáknál a múlt tapasztalatait is figyelembe kellene venni. Szeretném, hogyha erre vonatkozóan kapnénk valami ö, ö, tájékoztatást. Hat év az hat év, de az a kérdés, hogy amikor elköltésre kerül a költségvetés, akkor mindig van olyan, hogy több és több pénz kellene, de hogyan költjük el azt, amivel rendelkezünk? Semmiféle tanulmányt nem láttam arról, hogy egy euró ezt és ezt eredményezte, és hogyha jövőben más terveket akarunk, azt is kellene látni, hogy jelenleg mekkora hatékonysággal költjük el azt, amink van. Köszönöm, mondja az elnök úr. Alelnök asszony, Jutta Haug, a Súrbizottság elnöke. Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdésem van. Nem olyas valami, ami nagyon messze mutat a jövőbe. Amit Reimer mondott, én sem tudom az öt évet elfogadni, 2014-től 2018-ig kevesebb pénzzel, mint ami most rendelkezésre állt, hát abból nem fogunk kijönni. Teljesen mindegy, hogy milyen rövid ideig fog ez az egész dolog tartani. De ami számomra fontosabb, van egy közösségi alapunk, és ezen a közösségi alapon jönnek javaslatok a bizottságtól, amiről aztán a tanács határoz. A ah, parlament abszolút kedvező hozzájárulásával, nyilatkozatával az Európa 2020-as stratégia tárgyában. És hogyha most megvizsgáljuk ezt a stratégiát, akkor globális megközelítést kell alkalmaznunk, erről már a múlt alkalommal is vitáztunk, és azt hiszem, hogy hogyha a globális megközelítésről beszélünk, az összes főigazgatóságot fel kell hívnunk, hogy dolgozzanak együtt, és ezen kívül európai szinten és tagállami szinten is össze kell kapcsolnunk egymásra a dolgokat. És hogyha megnézzük a megközelítést ebben a felülvizsgálati dokumentumban, akkor elmondom, hogy természetesen más összefüggésekben is vannak más megközelítések, például az európai szemeszter is egy ilyen megközelítés, amire sor kerül majd a jövőben, és én ezt csak üdvözölni tudom. De itt az a javaslat áll, hogy fejlesztési és innovációs partnerségi szerződést kell kötni. Tehát, hogyha most ezt újra címkézzem, ami már régen is fennállt, tehát hogy az operatív programjainkat, ahogyan ezt ismerjük, a regionális struktúrális politikában be kell mutatni, a bizottság aztán ezeket jóvá hagyja, vagy a bizottság azt mondja, hogy javításokra van szükség, tehát hogyha csak egyszerűen ezt veszem, akkor mit kell ez alatt elképzelnem? Hogy valaki valódi szerződést köt, egy ö, állami nyilván szerződést, amikor vannak szankciós lehetőségek, hogyha valaki nem teljesíti a szerződést. Tehát itt több tartalom van, több, több európai tartalom, míg, ezt, míg eddig azt mondtuk, hogy Európa csak a csontvezért, a vázért felelős, és a tagállami költségvetések pedig a hozzáadott dolgokért, a plusz dolgokért. Ö, talán a bizottságnak vannak tovább mutató elképzelései a tekintetben, ennek a szerződésnek a tekintetében, és vannak-e már reakciók erre a tagállamok részéről? Köszönöm, Jutta. Göremfeld következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételem lenne csak. Amennyiben eh, néhány tagállam komolyan gondolja, hogy a következő perspektívában 0,8%-ra csökkenti a költségvetés. Ez azt jelenti, hogy az EU költségvetése évente 30 milliárddal fog csökkenni. Úgy gondolom, hogy a lényegre kell összpontosítani. Mi történik, hogyha 30 milliárdot kiveszünk az EU költségvetéséből? Szerintem megbeszéltük az európai hozadott értéket, annak az árát, hogyha nem Európa cselekszik. Mindezek a dolgok hirtelen éles valósággá válnának. James Ellis említette, hogy 30 ezer kutató tiltakozik a bürokrácia ellen a kutatási keretprogramban de 3-4 százezer kutató kimegy Európából, mert Európában nem jók a perspektívák a kutatáshoz. Ezt hogyan tudja kezelni Európa? Próbáljuk meg bebizonyítani, hogy mire vagyunk képesek. Például a belső piac kapcsán. Miért vallottunk kudarcot abban, hogy fizikai belső piacot építsünk ki? Miért nem voltunk képesek vasútinfrastruktúrát, energiainfrastruktúrát építeni, hogy tényleg összekapcsoljuk Európát? Hogyha ez megvalósulna, mit jelentene az európai gazdaság számára? Szerintem az igazi komoly kérdésekkel kellene most foglalkoznunk itt, és tényleg meg kellene mutatnunk, hogy mi a különbség Európa és nem Európa között. Mit jelentene a 30 milliárdos költségvetési csökkentés évente? Nagyon fontos, hogy itt konkrétak legyünk és szerintem azt is meg kell mutatnunk, be kell mutatnunk, hogy a pénzt igenis képesek vagyunk hatékonyan elkölteni. Hiányzanak a javaslatok. Nekem tetszik az a közös stratégiai keret, amit a struktúrás alapokhoz alakítanánk ki, de konkrétabbnak kell lennünk. A szembevőszék továbbra is bírálja a strukturális alapok teljesítményét. Láthatjuk, hogy nagyon lassan indulnak be a programok, nagyon lassan indul be a költés, a bürokrácia lassú, ön is említette. Ezzel foglalkozni kell, különben a tagállamok nem fogják nekünk odaadni a pénzt. Szerintem a tényleg alapkérdésekkel kellene itt most foglalkozni. Ez a legfontosabb, amit ebben a reform dokumentumon megvalósíthatunk. Köszönöm szépen, Gören. Nagyon röviden, Godmanis úr ránéztem az órámra, egy percben szeretnék három dolgot mondani. Hogyha 2007-es, 2011-es költségvetési kiadásokat megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy mi a lényeg. Először is ö, <clears throat> honnan jön a pénz a felzárkózt, a talpraállásra 2009-ben 1,7 milliót nem fizettünk ki, rejtélyes, hogy hogyan fogunk a jövőben eljárni. Úgy tűnik, hogy ezt a pénzforrás különböző szükségletekre költöttük el. A második dolog, kohéziós politika. Nem lehet 5 meg 10 évről beszélni. Nem értem, hogyha strukturális alapok kötelezettségvállalásait nézzük, akkor lineárisan terveznek, de csak a harmadik évben kezdik el kifizetni a pénzt. A kifizetések az első két évben nincsenek, egyáltalán nem léteznek. És könnyen látható, hogy a strukturális alap is olyan, hogy mindenfélére használják a pénzt belőle, például a gazdaság érénkítésre. És a kutatási keretprogram valóban nem teljesíti hozzá fűzött reményeket. Ezt ön is említette, valóban így van. Látható, hogy milyen fluktuáció van a pénzekben. Mínusz 7, mínusz 10 százalék, aztán plusz 30 százalék. Ez a három kérdés nagyon komoly kérdés, mert hogyha a félidős felülvizsgálatot vizsgáljuk, és az ötödik évben vagyunk, és már 70%-át felhasználtuk az alapoknak. 100% 10 évet jelentene. Az egész programot kell tekinteni a struktúrális alapoknál, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega, utolsó hozzászóló Ivo Calfin Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr az elmúlt években, sőt az elmúlt évtizedekben egyértelmű tendencia érvényesült. Csökkent az Európai Unió költségvetése. Mi lesz a jövő? Tovább csökkene majd a költségvetés. Mi lesz a kohéziós politika sorsa? Kérdésem. Nem kellene elgondolkozni azon, hogy talán nagyobb EU költségvetésre lenne szükség. Most az előbb itt beszéltek a nem európai fellépésről, meg az európai fellépésről. Miért nem készítünk egy jelentést arról, miért nem készít a bizottság egy jelentést arról, hogy mi történne, hogyha kisebb lenne az Európai Unió költségvetése? Mit jelentene ez a tagállamok számára? Én szeretnék azzal érvelni, hogy az euróövezet stabilitása érdekében sokkal centralizáltabb adópolitikára lenne szükség, hogyha a kiadásokkal nem is foglalkozunk. Mi is a szerepe az európai költségvetésnek? Ne legyünk ennyire timidek, félénkek. Persze a kötvényekről, eurókötvényekről érdemes beszélni, de talán általánosabban kellene a jövőbe tekinteni, hogy mit vesztünk azáltal, hogy mindig csökken az Európai Unió költségvetése. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, egyetlen észrevételem lenne nekem. Budget Review, tíz éves reflexióval állt elő ön. A Lisszaboni ágendát tekintve tíz éves álmodozásról volt szó a versenyképességi egyében. A 2020-as stratégia tíz év realitás kellene, hogy legyen, nem pedig álmodozás. És úgy gondolom, hogy ez azt követeli meg, hogy megtaláljuk az eszközöket a közösségi politikák finanszírozására az EU költségvetésből, itt új forrásokra is lesz tehát ugye szükség, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti költségvetéseket miként lehet bevonni az európai közös célok finanszírozásába. Egyeseket a közösségi költségvetés finanszíroz, de nagyon sokat csak a nemzeti költségvetésekkel együtt lehet megfinanszírozni. És a 2010-es évtized véleményem szerint az az évtized kell, hogy legyen, amelynek során az európai és a nemzeti költségvetések elkezdenek együtt működni. a deficitek, eladósodottság, egyenleg, egyeztetés szintjén ez már megvalósult, hogy a múlt heti európai csúcson erről döntöttek, a gazdaság irányítást egyeztetni fogják pénzügyi támogatás is kellene az európai garanciához. Ez még nincs megfinanszírozva, ezt a dolgot is rendezni kellene. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy ennek az egész gyakorlatnak csak akkor van értelme, hogyha képesek vagyunk bevonni az összes nemzeti költségvetést is, hogy hogyan, azt még ki kell majd találni. Biztos úr, a szó. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy idővel egyre élesebbek, akutabbak, és egyre nagyobb követeléseket tartalmaznak az észrevételei kérdéseik. Az általános hangulat az, hogy nem elég ambíciózus az, amiről hát itt beszámolunk a dokumentumban. Az a helyzet, hogy nem a jelenlegi költségvetési vita részét képezi ez, hanem egy jövőbeli gondolkodás alapjait nem 2011-ről szól, hanem 2013 utánról a 2020-as stratégiának a számszerűsítése már megkezdődött, nagyjából 40%-ban ennek felel meg a reflexió. Az önök vágyja egyébként legitim, tényleg nem a jelenlegi perspektíva felülvizsgálatáról van szó, ezt gyakorlatilag minden eh, kobű tag megegyezte, nagyon politikai nyilatkozatokkal, eh, eh, Reimer Böge, Helga Trüppel, Göran Ferm beszéltek így, én is politikai fogalmakkal kell, hogy válaszoljak. Van számszerűsítése már annak, hogy mire van szükségünk, és én a lépésenkénti megközelítés mellett vagyok. Jogalapra van szükségünk, ugye a pénz kihelyezéshez. Van a külügyi szolgálat, illetve a közös kül- és biztonságpolitika finanszírozása több mint kétszer annyi lesz, mint 2007-ben. A belső és igazságügyi terület is ilyen helyzetben van. Aztán az ITER és a banán rendszer is számszerűsített jogalapokra kell itt gondolni, prózai, nem parlamenti kérdésekre, hanem prózai okokra. Mi is a tét, a tudatos stratégia? A jelenlegi helyzetben az a benyomásom, hogy nagyon erőteljesen a kormányközi területen járunk, Valószínűleg a Lisszaboni szerződés megalkotói nem így szerették volna, de nagyon kemény gazdasági körülmények között mégis ez a helyzet. Úgyhogy mi nem akarunk túl sokat provokálni, inkább egy kiegyensúlyozott dokumentumot készítettünk, egyetlen provokatív fejezete van, a saját források fejezete. A tagállamok Most a megtakarításokkal foglalkoznak, illetve provokatív, eléggé már az adó emelés is Európában. Konszolidációra van szükség. Elég provokatív az, hogy új adókat vezetnénk be, új forrásnak nevezve őket. De hát ugye az elektronikus és egyéb sajtó ezt európai adónak hívja. A parlamenti stratégiával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a decemberi csúcson Brüsszelben nem szeretnénk túl provokatívak lenni ugyanis szeretnénk megtartani a bizottságnak azt a jogát, hogy önálló módon reális, de ambiciózus javaslatokat tehessen 2013 utánra. Hogyha ezt már előre ö, ö, tönkre teszik, lehetetlenné teszik, mert előre megfőznek bennünket, decemberben bizony kemény határok közé szorítanak bennünket, akkor nem nagyon fogunk tudni Európa víziójára reális javaslatokat tenni. Na most képzeljék el, hogy a tanácsban önöknek kell ezt átverni, úgy, hogy hozzákötik az éves költségvetéshez az ügyet. Én, én, én azt szeretném, hogy a két dolog egymást ne kösse. Én nagyon örülök, hogy a parlament politikailag ilyen erőteljesen jelen van a tárgyalási egyeztetési folyamatban. Ez nagyon sokat hozhat, de nem lenne jó, hogyha decemberben olyan ö, egyértelmű nyilatkozatok születnének, amelyek korlátok közé szorítják a 2013 utáni realista, vagy reális európai költségvetési terveket is óvatos stratégiát próbálunk megvalósítani a budget review-val, de nem szeretnénk túlhangsúlyozni a további igényeket, különösen nem a a friss pénz igényeket, hiszen az a valóság, hogy az Iternél, a Banánnál, Palesztinánál rugalmas eszközökkel, átcsoportosításokkal egészen sokat el lehet érni. a válasznak ezekre a fenntartásokra politikainak kell lenniük. A technikai mellékletben egy csomó mindent találnak a, a költségvetéshez értők a jövőre vonatkozóan, és szeretném, hogyha a saját források is a csomag részét képeznék, amit jövőre fogunk bemutatni. Hát ennyiben válaszolnék egyszerre az összes vádra, ha megengedik, hogy politikai és ne szakmai választ adjak. Ami a konkrét kérdéseket, észrevételeket illeti, Salvador Garriga volt az egyike azoknak, akik többet kérnek, mint reflexiós dokumentumot, és azt kérdezi, hogy mit jelent az egyszerűsítés. Ez nincs benne ebben a dokumentumban. A pénzügyi rendeletet ugye három évente módosítják. James Ellis és ezt kérdezte, és panaszkodott, hogy a kutatók túlságosan nagy bürokráciával állnak szemben. Nos, a kutatók és a vállalkozók fejlődnek, fe, panaszkodnak leginkább a bürokráciára a kis és közepes méretű vállalkozások, egyfelől, másfelől pedig a kutatók, és a három évente esedékes pénzügyi rendelet módosításnál választ kell adnunk e két csoportnak. output-orientáltabb és nem input-orientált lesz, kevésbé audit-orientált lesz a filozófia hogy a haszonélvezők filozófiáját, hozzáállását jobban figyelembe vegyük, több általány kifizetéssel, nem szabad, hogy a kis felhasználókat elriasszuk a jövőben a bürokráciával. Másfelől oda kell figyelni arra is, hogy a nemzeti alapkezelés, a struktúrás alapoknál hatékony legyen, mert abban is igazuk van, hogy a számbevőszék erre is panaszkodik. Talán az idén egy kicsit kevésbé a kohéziós alapnál, de nyilván a nemzeti daszokra szükség lesz, mezőgazdasági kifizetések cégeknél bonyolultabb a helyzet, különösen a szövetségi államoknál. Szóval egyszerűsíteni kell, és a három évente esedékes pénzügyi rendelet módosítás ezt lehetővé kell, hogy tegye. Tudnunk kell, hogy hogyan költünk, mielőtt tudjuk, hogy mennyit tudunk költeni. 2013 utáni számok meghatározása előtt kell tehát ezt kialakítani. James Ellis eh, a hatásokra kérdezett eh, rá, ön jól ismeri a költségvetési területet, az úgynevezett global transfer ad eligazítást. A 2010-es eh, költségvetésben látszik, hogy mi az, amit nem hajtottunk végre, például a vidékfejlesztést. Vannak olyan programok, amelyek nem jól teljesítenek, és ezeket átcsoportosítjuk, mármint ezeket a kereteket. Ez egyfajta nem formális hatástanulmánya folyó költségvetésről. A 2010-es költségvetés Egyébként körülbelül egy milliárdos csökkentést mutat a kifizetésekben, egy a költségvetésnek 2008-ban, 5 milliárd euró volt ez, tehát van javulás általában véve a végrehajtásban, és ez válasz azoknak is, akik a költségvetést a, át akarják alakítani a költségvetés perspektíva hátralévő éveire. Hét évre tervezték ugye ezt a költségvetési időszakot, és 2012-ben, 13-ban még jobban látható lesz, hogy egyre jobban felveszi az utazósebességet az EU. Egy utolsó észrevétel James Ellis megjegyzéseire, hogy mennyire tudunk az innovatív, versenyképes Európa terén előbbre jutni, és a brain drainről, az agyelszívásról is szó volt, Álváró úrnak, Fel úrnak is mondom, hogy valóban a szürke állomány elvándorol Európából, de ugye a közkiadások bizonyos korlátok között vannak. Én itt kicsit torri vagyok ebből a szempontból, szkeptikus vagyok, hogy abból a szempontból, hogy mennyit lehet elérni különböző ügynökségek felállításával, közpénzek költésével, a kockázatvállalás kultúrája nagyon fontos lenne, a vállalkozás szelleme, csak részben lehet ezt közpénzekkel kiváltani egy egyfajta liberális, individualista, tóri típusú a hozzáállásom ebből a szempontból, és látom a korlátait azoknak az ambícióknak, amelyeket további közpénzköltéssel meg lehet valósítani, meg új testületek, ügynökségek felállításával a problémák megoldására a nem innovatív Európa problémáit nem fogja ez megoldani. Tehát, hogyha nem vagyunk elég innovatívak, aznak nem ez lesz a megoldása. Helgának mondom, hogy az innováció, a zöld gazdaság építése persze közpénzből elindulhat, de megvannak a korlátai annak, amit közkiadással el lehet érni innováció és versenyképesség terén. Tehát már említettem, hogy nem felülvizsgálati, hanem reflexiós anyag ez. Most a kohéziós alapokra válaszolnék. Súrján úr, Gudmanis, Portas úr, Helga, Jutta Haug is rákérdezett. Úgy gondolom, hogy ez az igazán par excellence európai szakpolitika, Úgy gondolom, hogy vannak nagyon jól működő strukturális felhasználók, meg vannak reménytelen helyzetű haszonélvezők is. Ez igaz, hogy továbbra is megvan a nagy szakadék, sőt, növekedett, ez ellenér, ugye a program működése ellen, Hogyha 2009-es dokumentumot összevetjük a budget review-val, akkor nagyon nagy az eltérés, egyértelmű a különbség. 2009-ben e, tipikusan redistributív kohéziós politikánk volt. Bizonyos területekre összpontosítottunk, alapvetően Kelet-Európára. A budget review eh, viszont eh, különböző szükségletekkel foglalkozik a kohéziós politika révén, nem redistributív csak, hanem diffúzív és eh, növekedési központ típusú kiadásokat is tartalmaz. Nagy agglomerációk például, ami részét képezi a közös gondolkodásnak közöttem és Hán biztos között, például a kelet-németországi problémák kezelése, több spanyol tartomány régió problémájának kezelése. Európai többszintű politikaként tartanánk meg, de hát ebben dönteni kell, maradjon -e, redistributív, Rubelszkijében a családom annak örülne, vagy legyen más eh, fajta ez a kohéziós politika, európai fejlesztési politika, hogy mi nem működik jól. Gudmanis úr is említette, hogy a vidékfejlesztés, ugye túl sok pénz maradt meg. Persze nagy a csábítás, hogy mondjuk az ITER pénzhiányát ebből fedezzük a pénzügyi perspektíva fennmaradó éveiben. Ez egyfajta hatástanulmány, amikor ilyen számok látszanak már Jutta Haug a közös alapok kapcsolatban arról beszélt, hogy eh, a fejlesztési és beruházási partnerségek kialakíthatók lennének-e a tagállamokkal. Eh, két eh, napig eh, folytattunk vitát a kohéziós dokumentumról, és eh, napokon, heteken belül közzétesszük az anyagot. Mi is a eh, filozófia egyetlen stratégiai keretben összesítenénk a kohéziós politikát, hogy a területi eh, dimenzióit eh, egyesítsük, tehát egyetlen esernyő alatt eh, több eszköz működne. egyértelmű erőfeszítést szeretnénk tenni, hogy a területi dimenzió érvényesüljön különböző kohéziós eszközök integrálásával egy cél érdekében, és akkor talán jobban látható lesz az eredménye őszintén szeretném elmondani, hogy különböző tagállamokban, régiókban tett látogatásaim alapján talán még fontosabb, hogy a Költségvetési Szakbizottság az együttfinanszírozásban segítsen. Ugye 2009-ben voltak előzetes kifizetések, most az együttfinanszírozás dilemmája a nagy probléma Európában, a regionális helyi önkormányzatokkal, nemzeti kormányokkal ez a kohéziós politikának a problémája, és további probléma a tervezhetőség hiánya több évre. Reimer Böge az 5 plusz 5-ről beszélt, a jelenlegi megszorítási helyzetben tényleg tartok a tíz éves időszaktól, de a 2011-es kiinduló év tényleg nehéz lesz. 2010-re tervezték, de 2011-ben lesznek a nagy megszorítások általában, és a közvélemény ezt nagyon meg fogja szenvedni, sokkal inkább, mint az idén Európában. Tehát ez adja a szellemét a hozzáállásnak, válság Európában kell költségvetést készítenünk. Egyfelől vannak kockázatok, másfelől a pénzügyi béke Európában, és ennek is nagyon nagy értéke van ebben a helyzetben, hogy ne kelljen még egyszer megharcolni a pénz fölött jó lenne, hogyha valamilyen megfelelő egyensúly alakulna ki, a befagyasztás költségvetés, a költségvetési tételek befagyasztásának kockázata, a megszorítási költségvetés és az európai költségvetési több éves béke között lehetővé tennénk Európának, hogy egységes legyen, hogy a többi kihívásra összpontosítson, mert egy csomó kihívás van, amelyekre közös válaszokat kell adni, és hadd tegyek még egy záró észrevételt. Calvin Ferm urak és az elnök úr hozzászólására reagálva. Az európai költségvetés nem csökkent, hanem némiképpen növekedett is és a 2011-es az tényleg növekedést fog jelenteni reményeink szerint. Egyébként az a prognózisunk, hogy a megszorítás körülményei között is van némi növekedési potenciál 2011-re a gazdaságban, a kötelezettségvállalások 1,13-1,14 százalékot kellett kitegyenek a GDP-ből, ez reális, a kifizetések valamivel egy százalék fölött lesznek, majd de nem szeretnék elébe menni az éves egyeztetésnek, tárgyalásoknak, de még a jelenlegi hangulatban is várhatunk egy nagyon szerény 2011-es növekedést a költségvetésben. Nyilvánvaló, hogy legitimitás kell ehhez a költségvetéshez, méghozzá új típusú, és ezt Alan Lamas úrnak mondom, be kell, hogy tudjuk mutatni, hogy Európa jobban tud költeni közösségi szinten, mint nemzeti szinten, illetve meg kell találni, hogy hogyan lehet a kettőt kombinálni, hogyan lehet az erőforrásokat púlokban egyesíteni, hogyan lehet jobban teljesíteni, amikor egy tagállam kapacitásai végesek, vagy hogyha mondjuk katasztrófa helyzet áll elő, hogyan tudunk gyorsan reagálni, segítséget nyújtani egymásnak. És a legitimizálás azt is jelenti, hogy fel kell mérni, hogyha Európa kisebb, ha Európa kevéssé lép fel, akkor annak még a következményei az Európai Parlament stábja <coughs> hogyha felméri a kisebb Európa költségeit, az nagy segítséget jelent. Ez egy jó háttéranyag lehet a következő pénzügyi perspektíva előkészítéséhez. Szerintem jó lenne el végezni ezt a tanulmányt. Látom, hogy a bizottsági kollégák kicsit szkeptikusak, ugye látom itt a testnyelvet, a gesztusokat, egy igazi, hasznos dokumentumot kell készíteni, nem egy gyorsan összeütött dokumentumot. Jó lenne a 13 utáni évekre eh, szóló tárgyalások háttéranyagaként a negatív, alternatív forgatókönyvet is felvázolni, hogy mi van akkor, hogyha nem eh, vállaljuk fel a közös kihívásokat. Tehát ezek voltak az én észrevételeim. should be ami az egyebeket illeti, mindenképpen választásokat kell hoznunk 2011-re a saját forrásokkal kapcsolatban. Jelenleg egy semleges rövid listánk van, de amikor a jövőbeni kommunikációt vizsgáljuk, akkor mindenképpen a források esetében döntéseket kell hozni. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr! akkor a politikai konklúzióként az két információt jegyzek fel, ami számunkra újdonság. Először is értem, hogy az Európai Bizottságon belül a 23 hivatalos nyelv mellett van még egy újabb is, ez pedig a testbeszéd amire lehet, hogy külön tolmácsokat kellene felvenni. Hát nem tudom. A második dolog, hogy a filozófiája a, a Tori párt filozófiához közeledik, és itt ennek különböző jeleit tapasztalom. Aztán valamennyien egyetérthetünk abban, hogy ha tartjuk magunkat ahhoz a, az eszmefutatáshoz, amit a nagy brit vezető mondott, hogy konzervatív vagyok mindabban, ami működik, nem vagyok konzervatív a kérdésekben, amelyek nem működnek és biztos úr, valamennyien tudjuk, hogy az európai költségvetés nem működik de eh, hát az erőfeszítéseinkkel mégiscsak működtetni fogjuk, valamennyien torrik vagyunk. Elkísérem biztos urat, és az első alelnök átveszi az elnöklést. Ja, liebe Kollegen, äh, wir haben noch ein... Tisztelt kollégák, még van némi tennivalónk, tehát folytassuk a munkát. A tízes számú költségvetés módosításról kell most vitáznunk. Biztos vagyok abban, hogy a kollégáink, Reimer Bőge és Súrján László a tízes számú költségvetés módosításról is beszélni szeretnének, valamint a kilences számú költségvetés módosításról. Kérem, László vezesse be a témát. Azt hiszem, hogy a két témát együtt tárgyalhatjuk, nem pedig külön-külön, ahogy mindig eljárunk. Tessék, László! Nos, egészen rövidre foghatom támogatom a 9-es költségvetési módosítást úgy, ahogy ez ott szerepel. Köszönöm. And budget number 10. És a tízessel mi van? Ezt meg kellene egy kicsit vitatni, de hogy a végén kezdjem, azt kértem a bizottságtól, hogy támogassa, de legalább két vagy három ö, észrevételem van. Az első, de az az, hogy kérni kellene a bizottságot, hogy mindenképpen találjon más megoldásokat, mint a csökkentés. Tehát ne egyszerűen az legyen a megoldás, hogy meghúzzák a sorokat, ahogy ez a tízesben van, és ahogy ezt általában teszik. A második de, az az, hogy ez a ö, tízes mod, ö, módosító önmagában nem változtatható meg, végig kell gondolnunk, hogy 50, az 53-asnak a transferjét, ha jól emlékszem a számra, tehát hogy legyen egy átcsoportosítás az általános transfer keretében, van egy kép hogy a, a tanács hogyan gondolkodik a 2011-es költségvetésről az 1B ö, címszóra gondolok, az általános ö, transferban a bizottság ezt több mint egy milliárddal megemeli ezzel bizonyítva, hogy a kritikus észrevétele, kritikai észrevételei ennek a bizottságnak és az önök jelentéstevőjének a múlt évben valóba, valósak voltak, és a tagállamoknak most vannak olyan programjai, és hatalmas a nyomás, hogy a különbséget az elköt, a kötelezettségvállalás és kifizetés között valahogy áthidaljuk. Tehát ez az egy milliárd transfer, mondhatom, hogy ez tulajdonképpen egy elismerés, ami számunkra. Van javaslat az is, hogy az 1B-ben csökkentsük a következő költségvetés évben a bizottsági javaslatot. Megint csak azt mondhatom, hogy világosra kell fogalmazni, hogy ez meg fog változni, egy év múlva. Tehát ez a helyzet nem, így, nem ilyen lesz. De most jelenleg nem a 2011-es évet vitatjuk, ezért csak megemlítettem ezt a két ö, dolgot, ami egymással összefügg. És az utolsó felvetésem az pedig az időzítés. Nem kérek zárt ülést, de taktikai kérdést szeretnék megemlíteni nevezetesen abban az esetben, ha nem jönne létre megállapodás a tanácssal a következő évi költségvetésről, akkor az Európai Uniónak a legalább néhány hónapig azzal kell működnie, ami van. Tehát, de néhány hónapra mindenképpen és miután a tízes költségvetést módosítjuk, akkor a kifizetések egy milliárddal csökkenni fognak. Tehát tegnap beszéltem arról, hogy remélem a támogatásukat, és a trialógusban a a raportőr egyetért abban, hogy támogassuk a tízes költségvetést, de csak hogyha megállapodás született. Tehát ezért egy feltételhez kötött támogatást kérek jelen bizottságtól, azért, hogy biztonságos legyen a pozíciónk. Természetesen nagyon remélem, hogy létrejön a megállapodás novemberben vagy decemberben bármikor, de lehetőleg még január 1 -e előtt jó lenne, hogyha az év utolsó napjára mondj, már együtt lennénk, például Strasbourgban, és ez meg lenne, de mindenképpen a lényeg az a tizedék módosító. Köszönöm szépen. Ezt bizonyossággal 15 órakor, amikor zártülést tartunk, még egyszer egy kicsit fel tudjuk dolgozni másrésztről. Most még nem kell döntést hoznunk, hiszen december 1-ére van kitűzve a szavazás itt a szakbizottságban, és akkor remélhetőleg már létrejön a megállapodás a tanácssal, hiszen ez a két dolog egymásba folyik, és így módon a kívánalmunk teljesül a tekintetben, hogy először megállapodunk a tanácsról, és aztán döntünk a tízes költségvetés módosításról Görönfán. Hogyha ebéd után kell ezt megvitatni, akkor rendben van, én is itt tudok lenni. Hozzá kívánna még valaki szólni? Nincs ilyen. A 9 kapcsolatosan szintén nem hallottunk tiltakozást, amikor azt mondtuk, hogy a jelentéstevő támogatja ennek elfogadását, akkor tehát térjünk át a 8-as napirendi pontra, ahol is a szolidaritási alapot kell mobilizálnunk. A szolidaritási alap ebben az összefüggésben. Reimer bőge témája, tessék Reimer. Nos, ezt is viszonylag rövidre tudom fogni. Itt a szolidaritási alapigénybevételéről van szó ez alkalommal. A portugáliai, mégpedig madeirai katasztrófa és a céljából, mely 2010-ben következett be. Itt a vihar, a Cynthia nevű vihar következményeiről van szó, mely Franciaországot sújtotta 2010-ben szintén. A portugál hatóságok 1,089 milliárd euróra becsülték a károkat, ami 0,68%-a a portugál GNI-nek, és ezáltal a 0,6%-át a GNI-nek teljes mértékben átlépik. A kritériumnak megfelelően, amely a szolidaritási alapot alap mobilizálásához kapcsolódik, amikor nagyobb mértékű katasztrófa fordul elő, tehát Madeira abszolút a rendelet alkalmazási területébe tartozik. Ami Franciaországot illeti, ott a károk 1,4 milliárd euróra rúgnak körülbelül. Ez ebben az esetben alatta van az átlagos küszöbértéknek, és ezért a bizottság a francia kérelem alapján egy úgynevezett rendkívüli katasztrófát vizsgált egy régióban, és ezen kritérium értelmében a régiónak rendkívüli esetben támogatás nyújtható, hogyha rendkívüli katasztrófa természeti katasztrófa sújtja az adott régiót a megfelelő következményekkel a lakosság nagy részére és tartós súlyos kihatásokkal az életfeltételekre és a gazdasági stabilitásra. Tehát ami a javaslatot illeti, 31,25 millió Portugáliának és 35,6 millió euró Franciaországnak, tehát 66,89 millióról van szó összesen, és itt ennek, ezt támogatnunk kell. November 12-én szavazunk majd a Költségvetési Szakbizottságban, és november 18-án a plenárison erről összefüggésben a 9-es költségvetés módosítási tervezettel itt a gazdaság élénkítési terven keresztüli finanszírozásokról van szó, valamint a megújuló energiák finanszírozására szolgáló eszközökből, és ez problémát jelent. És ez egy nagyon súlyos folyamat volt például a gazdaság élénkítési tervet illetően, és most ebből vannak el forrásokat, a bizottságnak majd időben tájékoztatnia kell minket arról, hogy most erről az esetről van -e itt szó. Egyebekben én támogattam ezt a javaslatot. Elnök, köszönöm. Még minden kolléga számára figyelmeztetés hogy itt a módosítók benyújtásának határideje november 10-e, 12 óra, tehát holnap, holnapi nap délben lejár a módosítók benyújtásának határideje. Nos, uh, Miguel Portas jelentkezett még szólásra. Csak egy nagyon rövid megjegyzést tennék. Világos, hogy fontos ennek az alapnak a felszabadítása, de egy észrevételt szeretnék megfontolásra ajánlani. A madeirai árvizekre februárban került sor, Itt 31 millió euróról van szó, amely nem egy hatalmas összeg, egy 1,8 milliárdos becsült kár esetében. Tehát ez egy csekély összegű támogatás a kárhoz képest, és későn érkezik, hiszen jobban kellene, hamarabb kellene felhasználni ennek az alapnak a mechanizmusait. Mert a tél mindenhová beköszönt, Portugáliába is, vagy Európa egy, ahogyan Európa egyéb részeibe, és továbbra is nehézségek állnak fenn a különböző régiókban. Nagyon sok család továbbra is súlyos nehézségekkel néz szembe, mert nem erősítették meg például a gátakat az adott területeken, a folyók gátjait, amelyek átszakadtak ez év februárjában. Tehát a szolidaritás, szolidaritási alap jó lenne, hogyha gyorsabban felhasználható lenne, és gyorsabban tudna reagálni az igényekre, különösen ebben az időszakban, a megszorítások időszakában, amikor mindenki a lehető legkevesebbet kívánja költeni. Barbara? Barbara. Köszönöm, elnök asszony, csak annyit akartam elmondani, hogy áprilisban a néppárti frakció kis delegációja Madeirára látogatott, meglátogatta azt a régiót, amelyet a legerősebben sújtott ez az áradás. Jó magam voltam jelen, valamint Gariga kolléga, Fernandes kolléga, Carvalho kolléga, és a regionális önkormányzat fogadott minket. Nagyon sűrű, napjaink voltak sok találkozóval, sajtókonferenciával, pontosan annak érdekében, hogy kifejthessük, hogy az Európai Parlament, valamint az Európai Unió ezen régió mellett eltámogatja azt, hiszen nagyon súlyos károk érték a régiót, valóban sokkolt minket a tettők nélküli házak látványa, vagy az autók, amelyeket az áradás az utakra sodort, illetve az utak járatatlanak voltak, a sár még mindenhol jelen volt, ott volt az utak, utakon. Noha az önkormányzat megpróbálta megtisztítani ezeket a lehetőségekhez mérten a nyári turista időszakra tekintettel is. Tehát kérem, hogy mindenki támogassa ezt az igényt, és ahogyan ez előfordult az Aquilai régió esetében, az olaszországi régió esetében, amikor is a szolidaritási alapokat nagyon gyorsan aktiválták. Remélem, hogy ön az megtörténik majd a portugál régió esetében is. Csak ennyit akartam elmondani, köszönöm elnök asszony. Ja, ich glaube, wir haben immer wieder das Problem, dass wir gerade... hiszem, hogy mindig ugyanaz a probléma, hogy a szolidaritási alapot illetően nagyon hosszú időt telik el az esemény, illetve, ami ugye a kert előidézte, valamint a mi ö, ö, lehetőségünk között, hogy a pénzt felszabadítsuk. Ö, tehát túlságosan nagy ez az idő, ami eltelik, és tudom, hogy egy kicsit lehet ezen gyorsítani. Például a bizottság éppen azon gondolkodik, hogy az administratív lépéseket talán egy kicsit rövidebbre lehetne fogni, fel lehetne gyorsítani. Természetesen tudom, hogy a tagállamok először fel kell, hogy becsüljék az őket ért károkat, és aztán be kell nyújtaniuk a kérelmet, és természetesen ez is időbe telik. De valóban januártól, illetve februártól, amikor a kár bekövetkezett, mostanáig novemberig, hát hosszú idő telt el Salvador. Presidenta, para ser justos, eh, los Elnök asszony, eh, azért mégiscsak el kell ismerni, hogy nagyon jelentősen lerövidítettük a határidőket. Bizonyára emlékszik arra, hogy milyen nehéz volt a helyzet, amikor Szlovákiában voltak az áradások. Majdnem másfél év kellett, mielőtt felszabadítottuk volna a pénzt. Most pedig valóban februári árvizekről van szó, és novembert írunk. Tehát az eljárás begyors, felgyorsítása megkezdődött, tehát a hatóságok pénzt fognak kapni. Ha több közigazgatás vagy adminisztráció regionális, országos, európai láncolat van, akkor ez hosszabb időt vesz időbe. A leghosszabb ezen a láncemen belül a közösségi láncem, végül is konszenzusra jutottunk azonnal, hogy rövidíteni kell a határidőket, szerintem a bizottság is tesz erőfeszítéseket, tehát végül is az alap probléma az az, hogy a különböző nemzeti és közösségi adminisztrációk között milyen a kapcsolat, és hát ezt is értékelni kell, pontosan fel kell mérni a károkat, és azt is meg kell határozni, hogy milyen célokat kívánunk finanszírozni, ez nem mindig könnyű feladat de azt hiszem, hogy azért mégis egy évvel lerövidítettük ezt az időt, ez már nem rossz eredmény. Köszönöm szépen. Való igaz, hogy minden eljárás ami a katasztróf, természeti katasztrófákkal kapcsolatos optimalizálásra szük, ö, szorul azért, hogy minél gyorsabban tudjunk fellépni. Ugyanakkor a maderai ö, autonóm régióban a munkálatok azonnal megkezdődtek, ö, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a maderai regionális kormány milyen gyorsan nekifogott a munkáknak. Elkezdték a munkát, a, a, annak ellenére, hogy még nem kaptak egyáltalán pénzt a közösségtől, és még az államtól sem, de azonnal elkezdtek dolgozni. Rendben, holnap lejár a módosítók benyújtásának határideje döntésünket illetően november 18-án szavazunk, és aztán decemberben kerül sor a plenárison a szavazásra. Tehát remélhetőleg még decemberben lehetővé válik majd Portugália javára ez az átutalás. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra, azaz napirendi pontokra. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, címmel itt két dolog van, amelyekről most nem kell dönteni, de vitázni viszont igen. Barbara kapja meg a szót a 9-es, illetve a 10-es napirendi pontokkal kapcsolatosan. Köszönöm, elnök asszony. Itt van egy részről az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételére irányuló kérelem Németország, illetve Szlovénia részéről, ami a német kérelmet illeti itt 1881 munkavállalót kell támogatni négy vállalat részéről, amelyek a baden württemberg régióban működnek. Nyomdaipari gépek gyártásáról van szó, az kérelem 80 millió 300 euró körülbelül, még a második kérelem Szlovéniából érkezett, támogatást kér elbocsátott munkavállalók számára 2000 584 munkavállalóról van szó, a ruhaiparban dolgoznak, a két kére, összeg 2 millió 2,25 millió euró körülbelül. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a módosítók benyújtásának határidejére november 12-ét jelöltük ki, még a szakbizottságunkban a szavazást november 18-ára terveztük. Már szeretném előre bocsájtani elnök asszony, hogyha lehetséges, hogy aztán majd lesznek még szavazások a nap folyamán hat kérelemre vonatkozóan ebből az alapból, melyek Hollandiából érkeztek, és ezeket én már bemutattam két héttel ezelőtt a Költségvetési Szakbizottságban, ezeket már megvitattuk, és ezekről fogunk szavazni később. De benyújtottak egy módosítót, Álváró és Auland kollégek, és jó magam támogatom ezeket a módosítókat, amelyek egy feedbacket kérnek a bizottságtól azt illetően, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat, mert soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy ennek, ez az alap éppen azért jött létre, hogy a munkavállalókat támogassa, hogy őket újra be lehessen illeszteni a munkaerőpiacra, a munkavilágába, mégpedig hosszú távú munkaszerződések révén. Nos, ebben az összefüggésben emlékeztetni szeretném a kollégákat arra, akik benyújtanak módosítókat, hogy az ezen alapok felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat már beépítettük a portas jelentésbe, amely a globalizációs alap működésével foglalkozik, tehát csak azt várjuk, hogy a bizottság az ezen alapra vonatkozó rendelet felülvizsgálata során, amelyet 2011-re terveztek, meglátjuk, hogy a bizottság tehát befogadja-e kollégáink javaslatait erre vonatkozóan. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Wertmann asszony kapja meg a szót. Köszönöm. A Heidelberger Druckmaschine kapcsolatban szeretném kifejteni a véleményemet. Ez egy virágzó vállalat volt, ez egy nemzetközi koncern, és elmondanám még azt is, hogy német országban. Ez a német gépgyártás egyik kiemelkedő vállalata volt. Nagy csodálkozásra tapasztalhattuk, hogy egy kérelem érkezett be ebből a, ettől a vállalattól, és a számokat megnéztük, az eredmény 2005-ben és 2006-ban 209 millió euró volt, 2007-ben 300 millió, 2007-2008-ban 308 millió, 2008-2009-ben 3 millió, több mint 3 millió. Tehát ez a most már ez a vállalat a veszteség zónájába került, egy jelentés szerint most újra jobban mennek a vállalat dolgai. Meg kell nézni a különböző újságcikkeket, illetve különböző tájékoztatásokat a sajtóban. 2006-ban ez a vállalat, ez a koncern helyben létrehozott egy vállalatot, és nagyon nagy piaci erő volt. Már 2000 2007-ben a harmadik legnagyobb piac volt számára az a terület, és abból indulok ki, hogy ez a kérelem természetesen az a tény, hogy valaki benyújthat egy ilyen kérelmet, ez mindenkinek jobb jogában el megfelel ez a követelményeknek, de mégis felmerül bennem a kérdés, hogy noha fellendülésben vagyunk, Németországban nagyon magasak a bérek, és most ezer száz munkavállalót épít le, bocsájt ez gazdaságilag abszolút érthető, de más piacokon, például az ázsiai piacokon, alacsony bérű országokban viszont személy, személyeket vesz fel, munkavállalókat vesz fel, és osztrákként természetesen a, például a Bild újságra hivatkozhatnék, hogy gyakorlatilag egy EU pénzekkel finanszírozzuk az ázsiai országokban a munkavállalók felvételét. Tehát pontosan meg kellene vizsgálni, hogy erre valóban szükség van, hogy Németországban leépítik a személyzetet, és aztán EU forrásokkal a munkavállalókat támogatják, de ugyanakkor az ázsiai térségben munkavállalókat vesznek fel. Tehát itt hatalmas nagy ellentétek vannak, és azt hiszem, hogy erről vitáznunk kell, és át kell ezt a kérdést gondolnunk, és megfelelő korlátokat kell kialakítanunk, mert például egy amerikai vállalat, aminek osztrák székhelye van, ott is hallottam ilyen fajta jelentéseket, várom a számadatokat, és felmerül bennem a kérdés, hogy egyrésztről a bizottság, másrésztről pedig mi magunk, Ezeket a kérelmeket jobban meg kellene, hogy vizsgáljuk. Én ezt csak egy este alatt kerestem meg ezeket az információkat, és ezt a dolgot vitára szeretném bocsájtani. Elnök, köszönöm Vertman asszony, ami a Heidelberger Druckmaschinen üzle- vállalatot illeti, egy személyes viszonyom van ezzel a vállalattal, nem feltétlenül magával a vállalattal, de felmerül a kérdés, hogy miért is van itt miért is van ez így. Az én régiómban akart letelepedni ez a vállalat, ahol is nagyon magas a munkanélküliség, mert az acél, illetve a szénipar a régióban egyre rosszabb helyzetbe került, de a Heidelberger drug nem a kettes célkitűzésbe tartozik, hanem egyes célkitűzés terület ez, a szövetségi tartományokból, és ezzel európai, sokkal több európai forrást kaphat. Nos, ennek már 6-7 éve, hogy ez így van, de mindenképpen meg kell ezt említeni. Barbara is fog ezzel valószínűleg foglalkozni, hogy nem a vállalatok kapják a pénzt, nem azoknak segítünk, amelyek munkavállalókat bocsájtanak el, hanem a munkavállalók akiket sújt az elbocsátás, azoknak kell segíteni, hogy újra beilleszkedhessenek a munkaerőpiacra, újra munkát kaphassanak, több képesítésük legyen, de természetesen Barbara ezzel még foglalkozni fog Súrján László és Miguel Portas jelentkezett szólásra. László. Uh, yes, I exactly want, uh... Igen, pontosan azt szerettem volna mondani, amit ön is elmondott, hogy világosan kell látnunk azt, hogy az a pénz, amit a kérelmezőhöz eljuttatunk, az nem a vállalathoz kerül. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lenne megvitatni ezt a kérdést. Hogyha egy másik példát veszek, például a szolidaritási alapban, amikor világossá válik, hogy valaki felelős a katasztrófáért, akkor a pénznek vissza kellene jönnie az Európai Bizottsághoz. Lehetséges, hogy a jövőben, amikor, mert hogy a globalizációs alapnak a jövőjét készítjük elő, akkor ezt is beleírhatjuk a feltételek közé. Tehát, hogyha a vállalat döntése, a vállalat szabad döntése, hogy ők egy más helyre akarnak menni dolgozni, ahol magasabb a támogatás, ahol alacsonyabbak a bérek, és így tovább. Tehát elköltöznek azért, hogy a profitjukat növeljék. Akkor nem biztos, hogy az Európai Unió nak részt kellene vennie ebben. A foglalkoztatás kezelése az tagállami feladat, de vannak egyes esetek, amikor az Európai Unió is valamilyen mértékben ö, érintette az ügyben, és az ilyen ügyekben ö, van ez, illetve hogy jobb képét mutassuk az Európai Uniónak, ezért van ez a globalizációs alap. De ha aktívan részt vesznek a, a problémában, akkor szerintem legalábbis valamilyen módon meg kellene osztani a feladatokat. Nem most van itt az ideje, hogy ezt a kérdést eldöntsük, de az ilyen típusú vita mindenképpen a jövőre nézve fontos lehet, ezért úgy gondolom, hogy jó, hogy hallottunk erről. Köszönöm szépen. Miguel? Igen, szeretnék hozzászólni ehhez a dilemmához, amit kolléganőnk vetett fel. Valóban, mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni autának igaza van, hogy azért van ott ez az alap, hogy ne a vállalatot segítse, hanem a munkavállalókat, akik elvesztették a munkájukat. Tehát e tekintetben nem fér kétség a dologhoz, a javaslat, ami az asztalon van, teljesen helyén való, megfelel a feltételeknek. Azonban a helyzet, ami azt jelenti, hogy egy multinacionális vállalat, egyik országból elmegy a másikba, és másút hoz létre munkahelyeket, ilyen már volt, jelölt országok esetében, vagy Írországban, Írországból elmentek, hogy Lengyelországban nyissanak új üzemet, ráadásul a lengyel állam támogatásával. Tehát nem első alkalommal van ilyen helyzet. Szerintem az alap ezt a problémát nem rendezi, és ezért értek egyet Súrján kollégával, hogy valamilyen módon kellene, hogy legyen egy más eszközünk, vagy egy más rendeletünk, amelyik biztosítaná azt Európa számára, hogy visszafizetésre kerüljenek az ilyen pénzek, hogyha azt tapasztaljuk a gyakorlatban, hogy indirekt módon tulajdonképpen a kollektív elbocsátást finanszíroztuk meg tehát ez a ö, kollektív elbocsátás indirekt finanszírozásának problémája valós probléma, ilyen van, és nem szabad, hogy szemet hunjunk az ellentmondás felett. Ivoltis egyszer Vertman asszony. Csak két pontot tisztáznék. A globalizációs alap esetében természetes, hogy támogatni kell a munkavállalókat, és az ilyenfajta átutásokat üdvözölni kell, de ebben az esetben teljesen nyilvánvaló, hogy a vállalat embereket bocsájt el, annak legjobb tudatában, hogy ezzel munkavállalók EU pénzeket, EU támogatást fognak kapni, és máshol viszont felépíti saját piacát, és az nem lehetséges, hogy így bánjunk az adófizetők pénzével, és erről van szó az én számomra, erről a pontról. Azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkodnunk, hogy itt valamiféle eszközt kell beépíteni, egy, egyfajta korlátot, hogy ilyes valami ne fordulhasson elő, hiszen ez a vállalat virágzik, ezt mutatják a számadatok. Éppen fellendülésben van. A másik dolog, hogy a vállalat tulajdonképpen az EU-ra hárítja a felelősséget, az nem lehetséges. Hát ez lehetetlen, hogy ezt elfogadjuk. Elnök, értem. Természetesen itt erről vitázhatunk, mert hogyha ezt követjük és kijelentjük, hogy ez így nem megy, és ezt újra be fogjuk szedni ezeket az eszközöket, amit 20 évvel ezelőtt valamennyien üdvözöltük, üdvözöltünk, azt meg kell szüntetni, mégpedig a tervgazdaságot. Nos, tehát kényszerítenünk kell a vállalatot, hogy bizonyos személyzeti tervezést hajtson végre ennek értelmében és a többi, és a többi. Nos, ez egy nagyon nehéz ügy. Én értem ezt, teljes mértékben megértem. Alexander. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a Heidelbergi druk eh, esetét illeti, ez megmutatja, hogy milyen problémákat vet fel a globalizációs alap. Nos, a Heidelberger druk a munkavállalók elbocsátása nélkül szinte fizetésképtelenné vált volna. Most eh, elbocsájtottak 200 embert, és a számadatok mindezt indokolják, amit ön bemutatott, tehát itt ez egy kulcskérdés, hogy a VEA túléle vagy nem, de nem ez az, ami minket érdekelni, nem ez az, aminek minket érdekelnie kell, és Jutta is felvetett, hogy nem szabad tervgazdálkodást folytatnunk, de van egy olyan eset, amiről már vitáztunk, még pedig a Nokia esete, amikor az EU-n belül Bohumból Rumá- Romániába szervezték át a vállalatot, illetve telepítették át a gyárukat, és szintén igénybe vették a globalizációs alapot, ezt lehetővé tette ez, ezt is világosan tudnunk kell, és hát láthatjuk, hogy rugalmasan lehet ezeket a szabályokat alkalmazni. Nos, ami ezt a német vállalatot illeti a munkavállalók elbocsátását, ez nem a globalizáció következménye, hanem vállalaton belüli okai vannak, és akkor miért nem az Európai Szociális Alapot veszik igénybe? Ez lenne az az eszköz, amit lehetne alkalmazni, hogyha a szociális alapból veszünk át pénzeket, hogy a globalizációs alapon keresztül nyújtsuk ezt a támogatást, hát ez egyszerűen kozmetikázás a problémának. Tehát azt hiszem, hogy át kellene gondolni, hogy milyen kritérium alapján lehet a globalizációs alapból támogatást folyósítani, és hogyha eredetileg egy másik alap lenne a felelős, az illetékes, például az Európai Szociális Alap, akkor miért kell ezt a kerülő utat használni, Például a Heidelberger druk esetében azt hiszem, hogy valójában az európai szociális alapon belül ból kellene támogatni valójában a munkavállalókat. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy a tagállamok felfogták, hogy a globalizációs alapból pénzt, kapha, ké, pénzt kaphatnak, ennyi az egész. Bokros úr. Thank you very much. We are always getting into the same debate. Köszönöm szépen mindig ugyanabba a vitába torkollunk, amikor konkrét javaslatok születnek a globalizációs alkalmazkodási alappal kapcsolatban, és nagyon örülök neki, hogy a képviselőtársa, illetve az emberek egyre jobban értik, hogy ez egy nagyon súlyosan piasztorzító eszköz. Jutta, a legnagyobb tisztelettel nem értek egyet veled, amikor azt mondod, hogy különbséget kell tennünk a között, amikor a támogatás a cégnek megy, meg amikor a munkavállalókat támogatja. A, pénz, a piacgazdaság úgy működik, hogy a cégvezetők elvárják a támogatást az Európai Uniótól ezekben az esetekben, tehát közvetetten a céget támogatja akkor is a pénz, hogyha az embereknek megy. De László is nagyon releváns pontot vetett fel. Alapvetően lehetetlen tudni, hogy a globalizációs alap létezése eredményezette bármilyen menedzsment döntést a cégvezetéseknél. És akármennyi feltételhez kötjük ezt az alapot, lesznek olyan cégek, akik a saját hasznukra használják, illetve használják ki, vagy élnek vissza vele. Nem tudom jobban hangsúlyozni, az egész alap piac torzító eszköz. Minél hamarabb szüntetjük meg, annál jobb lesz a jövő. És pontosan erre van szükségünk, hogyha el akarjuk kerülni, hogy az Európai Unió a központi irányításos gazdasághoz térjen vissza. Köszönöm, Salvador. Eh, Minden tisztelettel Bokros kolléga iránt eh, úgy vélem, hogy a globalizációs alap egyik jellemzője pontosan az, hogy eh, nem hoz létre versenytorzulást, mert ez az egyetlen személyre szabott eszköz, amely a munkavállalót támogatja. Az alap valós problémája, tényleges problémája a jelenleg hatályos pénzügyi tervből adódik, hiszen amikor ezt az alapot létrehozták, ez egy adhok válasz volt az Európai Unió részéről olyan helyzetekre, amikor bizonyos vállalatok munkavállalóit ez az új jelenség, amelyet globalizációnak nevezünk, sújt. Az a probléma, hogy a gazdasági válság okán egyre, egyre gyakrabban alkalmazzuk ezt az alapot, amelyet valamennyi vállalat, valamennyi veszélyben lévő vállalat használhat a gazdasági válság következtében. Tehát valamennyi vállalat kérhet támogatást ebből az alapból. És a vállalatok nagy része meg is tette ezt. Portas úr akkoriban megvizsgálta az alap működését, és kimutatta, hogy az elmúlt években növekedett, mégpedig hatalmas mértékben növekedett ennek az alapnak a felhasználása. Ez az általános gazdasági helyzettel magyarázható. Egyetértünk azzal, hogy az alap rendkívüli jellegű, és 2012-ben lejár ez az alap amikor majd visszatér az eredeti feltétel az alapalkalmazását illetően, ami azt jelenti, ugye, hogy a konkrét elbocsátásokra vonatkozik majd ez az alap, és nem pedig olyan feltételek érvényesülnek, mint most. Ez egy nagyon hasznos alap szerintem, hiszen nagyon erős láthatóságot biztosít az Európai Uniónak a munkavállalók szemében, és ismétem ez az egyetlen eszköz, amely egy konkrét támogatást tud nyújtani a munkavállalók számára. Az európai szociális alapnak más eszközei vannak. A következő pénzügyi terv, amely 2013-tól kezdődik, akkor talán majd sikerült talán egy új módot az európai szociális alap felhasználására, de jelenleg ez a két alap teljesen különböző célkitűzésekre irányul, tehát ezeket meg kell tartani mind a kettőt. A globalizációs alapot és a szociális alapot úgy szintén. Also jetzt habe ich keine weiteren... Nincs további szólásra jelentkező, tehát Barbara lezárhatja vitát, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nehéz most lezárni ezt a vitát tekintettel arra, hogy Salvador Garriga tökéletesen kifejtette ezt a problémát, hiszen ez az alapagyon már sokan elmondták, és szeretném megnyugtatni Vartman kollégát, az alap nem támogat munkavállalókat az EU-n kívül, tehát ázsiai munkavállalókat nem támogat, hanem egészen egyszerűen támogatást nyújt, nagyon fontos támogatást az európai munkavállalók számára. Nem a vállalatok kasszájába folyik be ez a támogatás, nagyon fontos a munkavállalók számára, hiszen ilyen módon képzésekben, szakképzésekben vehetnek részt, tanfolyamokra járhatnak, tehát új szakmák előtt nyithatja meg ezelőttük előttük a, a horizontot. Nagyon fontos például a számítás technikai nyelvtanfolyamok látogatása és a többi. Ez tehát nagyon-nagyon fontos alap és természetesen az is fontos, hogy az alapot ellenőrizzük, az alap felhasználását ellenőrizzük, ahogyan már korábban is elmondtam, az Alvaro Augland módosító nagyon helyes, amikor is kéri a bizottságtól, hogy jelezzen vissza azt illetően, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy az Európai Bizottság bizonyosan nem ostoba ebben a dologban, és a tagállamok sem, hiszen a társfinanszírozás 35%-a tagállamoktól származik, tehát a tagállamok kormányai természetesen ellenőrzik, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat. Nagyon fontosnak tartom a vitát azonban, ami itt ma lezajlott, mert sokkal nagyobb figyelmet fordíthat a bizottság részéről erre az alapra, és én nem értek egyet azokkal, akik úgy vélik, hogy itt az Európai Szociális Alap kompetenciájáról van szó. Egyetértek azzal, hogy továbbra is álljon fel 2013 után is az Európai Szociális Alap, valamint az Európai Globalizációs Alap. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Először most a vitát zárjuk le. Ehelyütt a módosítók benyújtásának határideje a két jelentésre vonatkozóan Barbara Matéra részéről november 12-e 10 óra. Tehát más, hogy ahogyan a szolidaritási alap esetében van. Tehát november 12-e 10 óra. Nos, most pedig áttérünk a 15-ös napirendi pontra, ahol is a hitelekről és garanciákról van szó. Iváló, tiéd a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sokat uh, vitáztunk erről a témáról a szakbizottságban már. Időközben annyi történt, hogy most már uh, megkaptuk a módosítókat. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, aki időt szánt erre a nagyon fontos kérdésre, és foglalkozott vele. A javaslatokból, módosítókból több fő érdeklődési területet határozhatunk meg. Az általános iránya a jelentésnek az, hogy új követelményeket kérünk a központi banktól, illetve a bank erejére és tapasztalatára szeretnénk építeni. A második módosítás csoport azzal kapcsolatos, hogy a bank mandátuma, működési területe mire terjed ki, néhány módosító aktíva fellépést kér a szegénység felszámolásában, környezetvédelemben, stb. Ez is nagyon fontos, megfelelő megfogalmazást kell találni, az Európai Beruházási Bank profilját meg kell tartani, úgy érzem, hogy ez az általános hangulat a képviselőtársak körében, hogy alapvetően a banknak az identitását ne változtassuk meg, hanem eddigi erősségeire támaszkodjunk. A harmadik módosítás csoport azzal kapcsolatos, hogy hogyan alakulna ki ez a monitoring mechanizmus, illetve jelenlegi gyakorlat monitorozása, felülvizsgálata a különböző európai intézmények részvételével. Ez nagyon fontos, ez egy újfajta követelményrendszer lesz a bank számára. Azt hiszem, hogy alapvetően ugyanabban az irányban haladunk, még véglegesíteni kell majd a megfogalmazást, a megszövegezést a többi szakbizottság tól és egy csomó javaslat érkezett. A devében eh, szavaznak ma, ez lesz az utolsó szavazás, és eh, az árnyék eh, előadókkal lassan elkezdhetjük a szavazási listák összeállítását, a kompromisszumok kialakítását. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én árnyék előadó vagyok az EPP részéről, és teljes mértékben osztom a jelentéskészítő e, véleményét a módosítókkal kapcsolatban. Mi három módosítót nyújtottunk be. A következő stratégiát követtük. Először is az EBB-nek mi is a rendeltetése ez, az Európai Beruházási Bank bizonyos autonómiával rendelkezik, függetlenül tud pénzeket gyűjteni, és nem nincs lehetőség az Európai Unión kívül elvesztegetni a pénzeket. A harmadik vezérfonal, erről már többször szó volt itt a szakbizottságban, hogy az Európai parlament szerepét is figyelembe kell venni a Lisszaboni perspektívában. És azok a módosítók, amelyeket mi benyújtunk, a következő irányban hatnak. Az EBB mandátumát pontosabban kell meghatározni, figyelembe kell venni az ő részvételét a fejlesztésben, a pillanatnyi körülmények között, hogy milyen szerepet játszhat, 10-12 országgal van az Európai Uniónak külön megállapodása, de mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy hogyan használják fel az EU-n kívül a pénzeket, garanciákra van szüksége. A költségvetésről szó volt ma délelőtt már, emlékeztetnék, hogy 10% a 25,8 milliárd euró garanciához kötődik a pénzeknek, 16,7 milliárd euró használnak fel az EU határain kívül. Ezek a módosítók, tehát olyan kontrollmechanizmusokat javasolnak, amely lehetővé teszik, hogy a parlament megfelelően részt vegyen az ellenőrzésben. Ez egy fejlesztési bank, nem olyan, mint a Világbank, vagy más nemzetközi intézmények, amelyek tehát az EBB az EU-hoz tartozik, az EBB pénzügyi stabilitását fenn kell tartani, a kockázatokat megfelelően kell kezelni, el kell kerülni, hogy a finanszírozás során elvesztenek a pénzek. A második módosító az Európai Unió költségvetésével kapcsolatos az volt a preferenciánk, hogy a forrásokat újra osztjuk a régiók között, és a külpolitikai prioritások függvényében tesszük ezt. Az első módosító megerősíti a költségvetés ellenőrzését, az, az együttműködés, a fejlesztést illetően oly módon, hogy a két hatóságot erősebben bevonja, amelyek a költségvetést jóvá hagyják és két határidőt irányoznak elő, amelyen belül ezt a platformot létre kell hozni, és ennek operatívnak kell lennie. Tehát itt a Lisszaboni szerződés logikájába illeszkedünk, a második módosító jövőre vonatkozik, és ugyanilyen ellenőrzést irányoz elő a politikát, illetően az Európai Beruházási Bankot, illetően a fejlesztési együttműködés finanszírozását illetően meg akarja tartani a megfelelő egyensúlyt a szereplők és a döntéshozók között. A harmadik és utolsó módosító végezetül növeli az újraelosztás mázsait a különböző régiók vonatkozásában, annak érdekében, hogy növelje a fejlesztési politikák kihatását a költségvetési politikára a közösségen belül. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Súrján úr. Thank you, Mr. Mrs. Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék előadója voltam, illetve véleménykészítője az Econnak, és együtt működtünk az előadóval. Az eredmény, ami az asztalon van, jó eredmény. Bizonyos módosítók, ugye merevek, például a 21-es módosító azt javasolja az EBB-nek, hogy a garanciát az olyan országok esetében kell fenntartani, amelyeknek nagyon nehéz a piaci hozzáférésük. Mi nem támogatjuk az ilyen merev módosításokat, de majd ezt megbeszéljük az árnyékelő adók között. Köszönöm. Ja, ich denke, dass... Úgy vélem, hogy a jelentéstevő tehát felvetett annak lehetőségét, hogy valamennyi ennyi jelentéstevővel találkozik majd. Iványló, zárszóként. Yes, just to say that, uh, I... Csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönet a kollégáknak. Nyilván itt a megfogalmazást alaposan ki kell alakítani, biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Figyelmeztetnék mindenkit, hogy együtt döntési eljárásról van szó, úgyhogy a tanács egyetértésére is szükség lesz. A parlamenti hangulat alapján szerintem eh, nem lesz könnyű meggyőzni a, a tanácsot, Colin úr említette, hogy milyen plafonok, meg rugalmassági kérdések merülnek fel. Szerintem eh, a parlamenten belül erős konszolidált álláspontunk lesz, és ezért ez megkönnyíti a munkát a tanácssal szemben. Köszönöm. Gut, vielen Dank. Rendben, köszönöm. A következő ülésünkön szavazunk majd erről, és aztán a plenárison sor kerül a szavazásra. Nos, térjünk át a két napirendi pontra, a 16-osra és a 17-esre. Reimer bőge jelenleg éppen el van foglalva a Súrján jelentés a szolidaritásra kapcsolatos transfer, elcsoportosítás, tehát Súrján Lászlónak az a hálás feladata, hogy igen, amit Reimer bőge javasol minket, nekünk a szolidaritási alap tekintetében az országában, azt finanszírozni akarjuk tehát a transfert ezzel tudjuk indokolni, ezért javaslatom, hogy ezt a két pontot fogjuk össze, tárgyaljuk együtt. Be akarja ezt vezetni, vagy már minden elhangzott, ami ezzel kapcsolatban elmondható? Szavazzunk? Ah. Nem, nem szavazunk, hiszen meg kell várnunk a tanács álláspontját, amivel még nem rendelkezünk. Tehát készek vagyunk, és meg is vitattunk mindent. Remek. Nos, akkor mégiscsak szavazzunk, de nem Reimer és László jelentéséről, hanem Barbarájéról. 19-es, 20-as, 21-es, 22-es, 23-as és 24-es, ezekről fogunk most szavazni. Itt még mindig az európai globalizációs alap igénybevételéről van szó minden egyes döntésnél. Egy-egy-egy módosító van, amelyeket már Barbara említett, Alexander Alvaro és Karl Haglund tollából. Itt arról van szó, hogy az éves jelentésbe be kell foglalni annak az értékelését is, hogy az időben korlátozott és személyre szabott teljesítéseket hogyan használják fel annak érdekében, hogy a munkavállalók beilleszkedjenek a munkaerőpiacra, illetve ezek hogyan hatnak ki erre a folyamatra. Tehát a bizottságnak ellenőriznie is kell, nem csupán csak fizetnie, hanem utólagosan ellenőriznie, hogy ennek az eszköznek valójában milyen hatása is van, hogy tudomásunk legyen erről. Tehát ez a módosító indítvány mind a hat jelentéshez benyújtásra került. Egyebekben nincs módosító indítvány. Kérdezem a szakbizottság tagjait, hogy az egészről, tehát a hat jelentésről, valamint ezekről a módosító indítványokról, amelyek minden egyes jelentéshez kapcsolódnak, többen tudunk-e szavazni? Igen, igen, tehát ki van mellette? Danke. Köszönöm, ki van ellene. Köszönöm, ki tartózkodik. Egy tartózkodás és egy ellenszavazat. Ezzel elfogadtuk ezeket a jelentéseket. Most pedig térjünk át az átcsoportosításokra. A 25-ös napirendi pontról van szó, egy sor átcsoportosítás merült fel, László tiéd a szó. Uh, thank you very much. Uh, first of all, uh, Köszönöm szépen. Először is több ilyen transfer a globalizációs alappal kapcsolatos, és úgy gondolom, hogy ahogy várjuk ugye a döntést, és azt hiszem, hogy nincsen más lehetőség, mint hogy ezt támogassuk, ezeket a transfereket átcsoportosítást. Aztán van ez a ö, híres általános globális ö, átcsoportosítás, amit már említettem a tízes ö, költségvetési módosítással együtt. Úgy gondolom, hogy e-, ezt is támogatnunk kellene. és van még két másik átcsoportosítás, az egyik az nincs benne a Kobonyuszban, de említésre került már az elején, illetve a tegnap, hogy ez nincsen a, a jelenleg napi renden. Az én kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy mi a véleménye a ö, frakcióknak erről a transferről, átcsoportosításról, amit Allen Lamassur említett, ez az 54-es, ez egy olyan átcsoportosítás, aminek a célja a, pa- a pakisztáni árvízzel kapcsolatos segítség. Tehát itt alapvetően egy humanitárius átcsoportosításról lenne szó, és hogy az Európai Uniónak a képe jobb legyen, vagy jó legyen. Azt is el tudom fogadni, hogy ugyanakkor vannak bizonyos szabályozásaink, szabályaink arról, hogy hogyan kell időzíteni, illetve a fordításokra és egyebekre is határidők vannak. Tehát jelentéstevői oldalról én készen vagyok szavazásra menni, hogyha a szakbizottság tagjai nem emelnek ez ellen panaszt. De azt hiszem, hogy először is célszerű lenne eldönteni, hogy akarunk -e erről szavazni, erről a erről az átcsoportosításról, 54-es átcsoportosításról van szó, és ha igen, akkor egy következő kérdés az, hogy ha, hajlandóak vagyunk-e blokkban szavazni, vagy sem. Én ez utóbbit, én, azt, én javasolnám a blokkban szavazást. Mikrofon nélküli hozzászólás az elnök részről. Azt hiszem, hogy mindenképpen szavazhatunk blogban, ami az elcsoportosításokat illeti, amelyek a globalizációs alapra vonatkoznak. Tehát az első hatról bizonyosan szavazhatunk blogban, hiszen ezt éppen az imént hagytuk jóvá, ami pedig a az 54-es elcsoportosítást illeti. Nos, ott jó magam felvetném a kérdést, hogy vajon ez olyan pénze, amelyet az EU-nak kell Pakisztán javára rendelkezésére bocsájtania, hiszen László emlékszel, hogy a biztos a trialógus során, a tegnapi trialógus során, vagy ez már a múlt héten volt, nem is tudom, emlé- említette, hogy kell, hogy legyen egy donor konferencia először, és a fő képviselő asszony, tehát Lady Ashton, aztán az Európai Unió nevében pénzt akar rendelkezésre bocsájtani. Nos, jó magam legalább azt hallottam, hogy itt egy nagyobb összegről van szó. És egyes kollégák, és én is azt mondtam akkor, hogy ahogyan az elődje, Ferrero Wagner eljött hozzánk, neki is el kell jönnie hozzánk, és ki kell fejtenie, hogy mennyi pénzt akar az EU költségvetésből a Pakisztán céljaira? Én nem tudom. A kérdés tehát, hogy ez minden, ami az 54-es átcsoportosítást illeti, vagy pedig nem ez a helyzet? Először is tehát azt javaslom, hogy az első hat átcsoportosításról, amelyek a globalizációs alapra vonatkoznak, azokról most blogban szavazzunk. Egyetértenek ezzel, Göran? Kérdésem van a bizottsághoz ezekkel a, az átcsoportosításokkal és a globalizációs alappal kapcsolatban. Ugye azt kérjük, hogy a CIP KKKV-któl vesz át a bizottság. Ilyen helyzetben, amiben most vagyunk, a programnak kellene lenni, és jól végrehajtott dolognak kellene lenni, de nem erről van szó, mert továbbra is csak átcsoportosításokat alkalmazunk a globalizációs alapból, tehát jó lenne, hogyha a bizottság erre magyarázatot adna, miért nem hajtják végre megfelelően ezt a CIP programot. Okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen... Hogyha nincs további kérdés, akkor Kérem, válaszolj meg ezt a kérdést, mind a SZIP programra vonatkozott, mind pedig azt, hogy ez az összes segítség, amit, Afgan, ö, amit Pakisztánra szánunk. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először arra a kérdése válaszolnék, hogy a az elő, kifizetési előirányzatok a a globalizációs és igazodási alappal hogy vannak. Ez az a sor, amit leginkább használtunk a kifizetésekre. Ennek oka, illetve a magyarázata, az benne van a, az átcsoportosítási kérelemben itt a, ez a, egy garancia eszköz és kockázati tőke eszköz. A kifizetések a kis és közepes vállalatoktól érkező kérések alapján történnek, ahol már teljes mértékben kifizet, felhasználásra került az előirányzat. És a kifizetés a folyósításnak hosszabb az átfutási ideje, mert elő, attól függően, hogy ez garancia-e vagy kockázati tőke, az életciklusa, az átfutási idő az 3 és 13 év között mozog. Ezért a folyósítás az mindenképpen egy csúszással történik. És a az Európai Peruházási Alap használja ezt a különböző tevékenységeihez, és fontos elemezni azt, hogy hogyan áll ez, és ahogy már említettem, a bizottság jelenleg e, e, e, kellő likviditással rendelkezik ahhoz, hogy itten a már betáplázott kérelmeket teljesítsük. Részletesebb információ arra vonatkozóan, hogy mennyi van ezen a ö, számlán, és ö, ezen ö, hogyan kezelik ezeket, és ö, mekkora az életciklus ezeknek, az ö, egy feljegyzésben már elküldésre került Haglund úrnak a kérdésére, amit a és megküldtük ezt az információt a szakbizottság titkárságának. Lehet, hogy célszerű lenne ezt körözni a tagok körében, mert ott megvannak a számadatok és a magyarázatok is. A lényeg, hogy ezeknek a, ennek az előrányzat kifizetésnek, ami elkét sorról történik, ez nem olyan eszköz, ami veszélyeztetné az alapfelhasználását, mert először is ezek olyan előirányzatok, amik jogi kötelezettségre épülnek, és a folyósítás az pedig bizonyos mértékig attól függ, hogy van-e ilyen kérelem a kis és közepes vállalatoktól, illetve hogy kockázati tőkéről van ez szó. Ez pedig megint csak kapcsolódik a gazdasági helyzethez, hogy beruházó időszak van-e, vagy sem, illetve a gazdasági ciklusok hosszától is függ ez. Van egy grafikon is egyébként az anyag mellett, ami mutatja, hogy amit az Európai Kockázati Tőketársaság készített, és mutatja, hogy milyen igények vannak. A második kérdést, illetően Pakisztánnal kapcsolatban a ö, támogatás arra irányulna, hogy a rövid távú szükségleteit segítsük Pakisztánnak, amik rendkívül nagy arányúak, és hatalmas segítségre van szükség. És az utolsó rendelkezésre álló összegekről van szó ebben a tartalékban, és volt egy adományozói konferencia a hónapban. Mindenképpen a bizottság amellett van, vagy azt fogja képviselni, hogy az kerüljön felhasználásra, ami a programban szerepel a négyes fejezetben. Tehát harmadik országoknak nyújtott segítségnyújtásról van szó. Ez mindenképpen már Pakisztán esetében szerepel. Egyébként fontos lehet átrendezni a prioritásokat a különböző instrumentumok vonatkozásában hogy melyek azok, amik az ilyen válsághelyzetek kezelésére felhasználhatóak, illetve mi az, ami stabilitási eszköz. Tehát azzal zárnám ebben a szakaszban, hogy a bizottság ezt jelenteni fogja, és majd visszacsatol az illetékes alelnöknek a, bizottság, a szakbizottságon belül. Vielen Dank. Also, es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Tehát ez még nem a vége a dolognak. Akkor a bizottság ezen magyarázatával az első hat átcsoportosításról tudunk-e blogban szavazni? Ki van mellettük? Akkor pedig áttérünk a 38-as átcsoportosításra. 38, yeah. It's written down, 38. 34. So this is 29, 30, 31, 32, 33 and 34. We just... Tehát 29, 30, 31, 32, 33, 34-esről most szavaztunk az imént. Mi van a 38-assal? Oh no. I haven't seen any. Okay, then... Jó, hát akkor 53-as. Az 53-as az a globális, amit elhalasztottunk. Délutára, vagy, vagy a következő el tudom képzelni, megbeszélhetjük délután, de azt is lehetne, hogy szétválasztjuk a tízes költségvetési módosítást, és ezt a, az átcsoportosítás, az átcsoportosítás ugyanis nem kerül plenárisra. A kérdés az az, hogy várunk-e Pakisztánnal, vagy sem. So, 54-es, az 54-es átcsoportosításról van szó. Uh, A bizottság magyarázatával tehát már kijelenthetjük, hogy ezen átcsoportosítás mellett vagyunk. Ja. Mm. Considering that not everybody was... Figyelembe véve, hogy nem mindenkinek volt alkalma elolvasni a, az e-maileket a kérdésről, esetleg elhaladhatnánk a döntést, azt, hogy szavazunk-e vagy se, délutánra halaszthatnánk. Nem tudom, lehetséges -e ez, vagy sem. Így esélyt adnánk a koordinátoroknak, hogy részleteket megvizsgálják és úgy döntsenek. Amellett vagyok, hogy amit el tudunk intézni, azt időben intézzük is el. A koordinátorok éppen jelezték, hogy igen, szavazhatunk, tehát akkor miért várjunk ezzel? Szavazzunk most! Tehát ki van az 54-es átcsoportosítás mellett, kérem emelje fel a kezét. Ki van ellene? senki, de mégis egy valaki kitartózkodik. Senki. Rendben. Akkor egy ellenszavazattal elfogadtuk. 56-os, az 56-os átcsoportosítás ügyében. Igen, ebben az átcsoportosításban ez a statisztikai program csökkentésre került, és az európai ö, kölcs, ö, közlekedési csomag pedig növekszik, tehát szerintem ez talán fontosabb, jó le, fontosabb, hogy jó legyen a közlekedés, az fontosabb, mint az, hogy jó legyen a statisztika, úgyhogy a bizottságot támogatni tudom ebben a kérdésben. Millión, 1,6 millió ami a közlekedést illetve nem tudom, hogy ez miben fog javítani, na de mindegy, a jelentéstevő tehát azt szeretné, hogy hozzájáruljunk ez az átcsoportos, átcsoportosításhoz. Ki van emellett? Köszönöm. Ki van ellene? Senki. kitartózkodik. Senki. Tehát akkor az 56-os átcsoportosításról is szavaztunk. térjünk még egyszer vissza, hiszen még van egy kis időnk, az írországi áradásokhoz. Még egyszer pontosabban megvizsgáltam, hogy a novemberi második plenárison ez már szerepelni fog ez a téma. Erről már vitáztunk, ezt éppen el is mondtad. Most az a kérdés, hogy erről is tudnánk-e szavazni, még akkor is, hogyha a tanács nem volt képes arra, hogy a véleményét kialakítsa ezzel kapcsolatban. Én abból indulok, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, hiszen mi a munkánkat elvégeztük, és a tanácsnak be kell hoznia minket. Nos, igen, szavazhatunk. Tehát akkor szavazunk a Reimer bőge jelentésről. Ez a 17-es pont az írországi áradások tárgyában. Ki van a jelentés mellett? Köszönöm. Ki van ellene? Senki. Ki tartózkodik? Senki úgy szintén. Akkor egyhangulag elfogadtuk. És ezzel összekapcsolva itt van a László azt mondja, hogy a költségvetés módosításról is szavazunk kell, mégpedig kedvezően. Ki van ezen a véleményen szintén? Ki van ellene? Senki? Ki tartózkodik? Senki? Akkor a ma délelőtti munkákat elintéztük. Nem? Mégsem? We should ask the socialists what we do about the transfers for other sections. We have transfers so. for other sections. We can take them this afternoon mm -hmm. maybe, but Mr. Manka is not here, so... Ja, ich habe jetzt den Auftrag, az a megbízás, hogy megkérdezem a szociáldemokratákat, hogy mi legyen a az egyéb szakaszok uh, elcsoportosítási kérelmével, hiszen Vladimir Manka nincs itt, de Derek viszont itt van. Azt hiszem, hogy ezzel meg is oldottuk a problémát. Derek kész arra, hogy hogy vezessen minket ebben a kérdésben az egyéb intézmények tárgyában A 26-os ponttal kezdjük a Kobunyúzból. Also, ich habe jetzt gerade gelernt. Éppen most tanultam meg, hogy a két elcsoportosítási kérelem a parlament részéről, amelyet követeltünk. Ezt ma délután vitatjuk meg a főtitkár úrral, Velle úrral, és aztán fogunk dönteni, de minden egyéb döntést már most meghozhatunk, hiszen Derek itt van. The two um, I was concerned with or were going to cover for blood. A, a C10-es és C11-es átcsoportosítás, ami majd délután lesz, erről ezt kellene. És többi. I, I believe that there's, there's no problem with the other, so those could... Úgy gondolom, hogy az egyebekkel nincs probléma. Zuerst Court of Justice ab. Akkor először... Ja, die Nummer 5. Bíróságról szavazunk, az ötös számúról. És aztán mellette, mindenki mellette van, ellene, senki, tartózkodás, szintén senki. Aztán nézzük a hatos számú bírósági kérelmet, ki van mellette, melle, ellene, tartózkodás, senki. Aztán nézzük a régiók bizottsága féle kérelmet, ez többé-kevésbé információ jellegű, 2010-es, Info 2 mellette, ellene, tartózkodás. Köszönöm. Aztán Régiók Bizottsága, hármas számú info, 2010-es 215 ezer euró, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Szintén szavaztunk erről, most nézzük a harmadik és utolsó kérelmet a Régiók Bizottsága részéről, ez a négyes számú. Itt 382 ezer euróról van szó, ki van mellette. Ellene tartózkodók. Akkor ezt is elintéztük. Most pedig 15 óráig elintéztük a munkánkat, és akkor találkozunk majd viszontlátásra.